Colleagues, uh, please take your seats. We're going to... Kérem, hogy mindenki foglalja el a helyét. Az elnök közlendőivel fogjuk kezdeni az ülést. Arra vártam, hogy az előadók megérkezzenek. Egy már megérkezett, uh, néhány uh, közlendőm van. Nagyon sűrű a napirendünk, kérem, hogy mindenki foglalja el a helyét. És um, elkezdjük a napirend elfogadásával és az elnök közleményeivel. A következő módosításra teszek javaslatot. Hetes pont a romániai helyzet a június 8-i, illetve a június 15-i eh, elnökök eh, ülésének találkozója alapján négy óra helyett három órakor kezdjük ezt a vitát, és a kilences és a tízes, tehát az Európai Alapjogi Ügynökségről szóló 11, vita 11 órakor kezdődik, 15 óra helyett. Hogyha nem ellenzik, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Ami a nyelvi kiosztást illeti, Dán, lett, horvát és ír nyelvekből sajnos nem áll rendelkezésre tolmácsolás a mai ülésen. Kérem, hogy mindenki hozzá el a szavazókortyáját 11 órára a szavazásra. I think we're waiting for one of our uh, Várjuk még, hogy megérkezzenek az előadók és az um, árnyék jelentéstevők. Hogyha az árnyék jelentéstevő nem bánja, akkor elkezdjük a munkát. Kedves képviselőtársaim, kezdjük el a munkát a földközi tengeri hely, helyzeti térségben uralkodó helyzet és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségessége. Nagyon fontos jelentés tervezetről van szó, fontos felszólalók fognak felszólalni, a jelentés különböző szempontjait fogják megvilágítani. Mielőtt megadnám nekik a szót, tájékoztatni szeretnék mindenkit arról, hogy a jelentés jelen fázisában az embercsempészet és az emberek kizsákmányolása elleni fellépésről szeretnénk beszélni, és megfelelő jogi, gazdasági és migrációs csatornák kiépítéséről szeretnék beszélni. A Frontex és más ügynökségek tevékenységéről szeretnék beszélni. A saját kezdeményezésű jelentés kontextusában és figyelembe véve, hogy holnap ülésezik az Európai Tanács, Üdvözöljük a vendég előadóinkat, dr. Jovcsevet, Bulgária volt belügyminiszterét, aki ezen felül a Nemzetbiztonsági Ügynökség volt igazgatója, valamint Wolfgang Bauer urat, aki <clears throat> a Die Zeit, vagy a Zeit, a Die Zeit heti lap nemzetközi tudósítója, és az Über das Meer a tengeren keresztül című könyv szerzője, ők az embercsempészetről fognak beszámolni. A második témában a megfelelő legális gazdasági bevándorlási csatornák képítésének kérdése kapcsán Luca Vicentinit, az ETUK képviselőjét, valamint Martin Iván urat, a Firenzei Migrációs Szakpolitikai Központ munkatársát, professzorát üdvözöljük. A harmadik témában pedig Steve Pearset, az Essexi Egyetem professzorát, és Balzaretti nagykövet urat, aki az Európai Unióhoz rendelt svájci nagykövetség képviselet vezetője. Ők fognak beszámolni tehát a határigazgatás és a vízumpolitika kérdéséről. Először megadom a társ előadóknak a szót, látom, hogy itt van Cecil Kienge, tehát először Először is Robertának adom meg a szót, majd utána a többieknek. Köszönöm szépen, Klód, köszönöm elnök úr, köszönöm a szakértőknek, hogy eljöttek és um, részt vesznek majd a mai ülésen. Angolul beszélek. Az a célunk, hogy megvizsgáljuk, hogy mit tehetünk az embercsempész hálózatok szétverése érdekében, akik a leginkább kiszolgáltatott emberek eh, terhére, kárára végzik áldatlan tevékenységüket. A állam és kormányfők találkozója előtt vitatjuk meg ezt a, vita, ezt a kérdést, és innen ismét meg szeretném er, erősíteni felszólításomat, hogy minden tagállam tegyen meg mindent a hálózatok felszáll, felszámolása érdekében. Hatékony együttműködésre van szükség mind az igazságügyi, mind a rendészeti szervek között. Az embercsempészet kérdéséről sok szakértővel találkoztam, és így tudhatom, hogy az embercsempészet gyakran kényszerkoldulással, szexuális kizsákmányolással vagy kényszermunkával jár együtt. Éppen ezért meg kell erősítenünk az Európol kapacitásait, hogy jobban fellépjenek az embercsempészet ellen. A szervezet bűnözés határozza meg ezeket a formákat, és tudjuk, hogy ezek a hálózatok ritkán működnek egyedül, hanem különböző bűnözői tevékenységet végeznek, ráadásul a releváns információkat kicserélik, ezért számunkra is fontos, hogy megfelelő információcsere hálózatot dolgozzunk ki. Az EU katonai fellépése tekinthető az első lépésnek, de minden fellépésnek biztosítania kell, hogy a migránsok élete, ne kerüljön veszélybe, és a visszatonatszolás tilalmának vagy a non-refoulement elvének érvényesülnie kell. Ugyanakkor nem ö, lehet ez, nem merülhet ki csupán ebben az Európai Unió fellépése. Hogyha az embercsempészek elleni fellépésben megállapodunk, akkor ezen felül a tagállamoknak elég bátornak kell lenniük, hogy tisztességes és megfelelő tehermegosztás mellett döntsenek, Egyrészt biztosítani kell mindenki számára a védelmet, és meg kell akadályozni, hogy bűnözői hálózatok áldozatává várjanak az a szabálytalan migránsok, akik Európába jönnek, különösen kiszolgáltatottak, hiszen ha öm, hogyha öm, megtalálják őket és deportálják őket, akkor öm, további veszélybe kerülnek. Éppen ezért fontos, hogy a tagállamok minden idevágó ILO egyezményt ratifikáljanak. Határozottan fel kell lépni a migránsok kizsákmányolói ellen, megakadályozandó azt, hogy a migránsok jelentés tételének rendszere veszélybe kerüljön. Itt tehát nem csak az államok, hanem a szakszervezetek is fontos szerepet játszanak. Ami a megfelelő legális bevándorlási csatornákat illeti, túl kell lépnünk a Fortress Europe, az európai erődítmény korszakán, és meg kell erősítenünk az európai kékkártyás rendszer, de ugyanakkor azt is meg kell értenünk, hogy a kékkártya tulajdonosok legnagyobb többsége miért egy országba megy csupán nem válasz az, hogy elzárkózunk a külön világtól, a külső világtól, erődítményként zárkózunk be a világ elől, de ugyanakkor nem eh, lazíthatjuk a külső határok védelmét is kettős megközelítésre van szükség, és így biztosíthatjuk, hogy az eljáró szervek megfelelő forrásokkal rendelkezzenek. Örömmel tekintek az örök, önök észrevételei irányába, és biztos vagyok benne, hogy ezzel gazdagodik az én és Cecil Kienge jelentése. Most pedig Cecil Kienge kap szót. Grazie, signor Presidente. Eh, il dibattito... Köszönöm, elnök úr. A mai napi vita nagyon fontos találkozó előtt kerül megrendezése. Nagyon fontos, hogy hogyan kéz, áll hozzá Európa a migrációs hullámhoz, és mi a helyzet a nemzetállamokban. A földközi tengere helyzet tükrében úgy tűnik, hogy most már mindenki rádöbbent arra, hogy a jelenség milyen méreteket öltött. A bizottságnak további forrásokra van szüksége a Titan és a Poseidon műveletekhez, és meg kell osztani Európa szinten a bevándorlókat. Ez első és igazán reménykeltő lépés a szolidaritás útján. Végül pedig, amit a parlament is kért, és amit az Európai Bizottság is javasolt. Egy megállapodás, ami igazán könnyen elérhető, és ennek kellene kiegyenlíteni azt a problémás helyzetet, ami a befogadó országokban kialakul a migrációs hullám miatt. Fontos a szolidaritás, és nem elnyomó intézkedésekre van szükség, hiszen akik konfliktusok elől menekülnek, a szegénységből és az üldöztetésből, nem ugyanaz, ugyanabban a helyzetben található, aki csak jobb jövőt keres. Az a politika, ami megerősíti a, a szabályokat annak érdekében, hogy ne kerüljenek be ide tovább a migránsok, csak felerősíti a migrációs hullámot. Az illegális migráció ellen továbbra is fel kell venni a harcot, hiszen ez része lehet a szervezett bűnözésnek. Gyakorlatilag a strukturális megoldásokra van szükség a következő évekre. A határokon átnyúló bűnszervezetek gyakorlatilag rendkívül károsan léphetnek fel, hogyha nem teszünk ellenük a helyzet azon országokban, ahonnan menekülnek ezek az emberek, gyakorlatilag nemzetközi megoldást kíván. A legális migráció elleni fellépés kapcsán azt szeretnénk elmondani, hogy gyakorlatilag új munkaerőre van szükség egy olyan kontinensen, ahol idősödik a lakosság, és csak a bevándorlók tudnak segíteni az európai lakosság csökkenő tendenciáján. Azok, akik munkát keresnek, gyakorlatilag még ideiglenes migrációs jelenséget is képviselhetnek. A kék kártya gyakorlatilag fontos lenne, hogy felhasználható legyen olyan, szám, olyan munkavállalók számára is, akiknek nem megfelelő képzettség végzettsége van. A bevándorlók integrációja, a menekültek szabad mozgása rendkívül fontos. Nagyon remélem, hogy meghallgatják ezt a kérést és felelősségteljes fellépést eredményeznek az európai határokon. Sajnálatos módon az elmúlt hetek során csak az elnyomó és bezáró jellegű intézkedéseket tapasztaltuk. A határok lezárását, a protekcionizmust, a megfelelő és méltóság teljesebb megoldások. A tranzitországokban megoldást jelenthetnének. Nem az eddigi jelenségekre van szüksége Európának a jövő problémáinak megoldására. Koordinációra van szükség, és itt most a Frontexre gondolok, mint ügynökségre, a jövőbeli visszatoloncelási politikát illetően, és visszaküldési politikát illetően a földközi tenger térségéből érkező migránsok körében. Köszönöm. Köszönöm, Cecil. És most hallgassuk meg előadóinkat. József doktorral kezdünk. Kérem minden előadónkat, hogy 10 percben korlátozza az előadása terjedelmét, hogy minél több időnk legyen a vitára. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen uh, ezt a lehetőséget, hogy ilyen fontos kérdésekről beszélhetünk. Szeretném bemutatni a tapasztalatainkat a bulgáriai bevándorló menekült válsággal kapcsolatosan, hogy milyen intézkedéseket tettünk a jelenlegi kihívások kezelésére és a helyzet kezelésére a jövőben. A közel-keleti válság az egyik legfőbb oka ennek a válságnak. Nincsen erre rövid távú megoldás, ezt tudnunk kell, és a következő tíz évben, a közeljövőben nem lehet arra számítani, hogy megszűnik ez a konfliktus. A válság ráadásul még el is mélyülhet. A szomszédos országok Szíria szomszédai és a közelkeleti országok is destabilizálódhatnak. Nem csak azért, mert olyan sok a menekült ezekben az országokban, hanem azért is, mert bizonyos politikai és gazdasági jelenségek erre mutatnak. Ezért a menekültek száma csak növekedni fog a közeljövőben, és ebben az irányban már tapasztaljuk is az erős trendeket a menekültek nagy része soha nem tér haza, ez nagy problémát jelent, és nagyon fontos létrehozni és végrehajtani egy sikeres integrációs stratégiát. A közel-keleti bevándorlás fontos biztonsági kihívás. A jelenlegi kockázatokat a menekült válság okozza, és ezt különböző területeken tapasztaljuk. Először is a humanitárius válság a táborokban és ezek környékén, illetve a radikalizmus, terrorizmus, szervezet és hagyományos bűnözés, illetve a társadalmi rendszerünk működése előtt álló kihívás, ezek mind problémát okoznak. Óriási a kulturális különbség saját társadalmunk és a menekültek között kommunikációs problémák is jelentkeznek, általában nem beszélnek idegen nyelvet a menekültek, nincsen eszközük arra, hogy sikeresen kommunikáljanak. Éppen ezért bizonyos eljárásokkal kapcsolatos hozzáállásuk a helyi vezetők szerint és külső forrásaink szerint ez sok problémát okoz. A társadalmi státuszuk is viszonylag alacsony, ezért ellátást igényelnek és gondoskodást folyamatosan. A legtöbb ember áldozat, nagyon sokat szenvednek, mielőtt Európába érkeznek, és arra számítanak, hogy valaki hamarosan majd ezért kárpótolja őket, és olyan um, életmódot tudnak kialakítani, amit elveszítettek, és nem is számítanak arra, hogy nagyon sok időt kell eddig várniuk. Uh, általában tudáshiány, készség, képességeik, képzettségeik hiánya miatt nem uh, találnak uh, munkát, ráadásul különös koncentrációban találhatók bizonyos helyeken, ez az extrémizmust elősegíti az erőforrások kihívást jelentenek a pénz, az infrastruktúra, a személyzet, a felszerelések, illetve a folyamatokat kezelő emberek képzettsége, a technológia, az információ nem csak a táborokban tartózkodó személyekkel kapcsolatosan, hanem a legfőbb tendenciákkal és folyamatokkal kapcsolatosan, amelyek lehetőséget adnak számunkra, hogy megfelelő előrejelzésekkel élhessünk, és persze az idő. A válság miatt azonnal eredményekre van szükség, de az eljárás megváltoztatása, hogy kapacitásokat építsünk, ez időgényes feladat. Bulgáriában mi is a helyzet? A vörös vonal a 2013-as helyzetet mutatja, a sárga 2014, a kék pedig 2015. Ez riasztó. Ha azt látjuk, hogy szeptember-októberben mi történt 2013-ban, ez volt az az időszak, amikor proaktív határőrizeti politikát folytattunk, ami stabilizálta a helyzetet, de aztán látjuk a számokat augusztus-szeptember, tavaly augusztus-szeptember, akkor a tendencia erősen növekedő volt az illegális bevándorlás területén, és ez óriási probléma. Bulgária a gyakorlatban is bizonyítja, hogy nagyon hatékonyan tudja védeni az Európai Unió külső határait. Amikor megoldást keresünk a válságra, akkor rájövünk arra, hogy szigorú intézkedésekre van szükség. Például proaktív határőrizetre 1500 rendőrt küldtünk a határokra, megváltoztattuk a munkamódszert és a szervezési módszereket, növeltük többször is az adminisztratív kapacitásainkat, infrastruktúrát építettünk, 30 befogadó központtal bővítettük a táborok számát, hogy a menekültek emberi jogait és életkörülményeit biztosítani tudjuk, és az ISO-nak, a Frontexnek és az ENSZ-nek is szeretnék köszönetet mondani, hiszen jelentős segítséget kaptunk tőlük. Ezek alapján jelentős eredményeink vannak, a szervezetünket, eljárásainkat is meg kellett változtatni, illetve a kritériumainkat, hogy a biztonságot garantálni tudjuk ne csak a bolgár, hanem az európai állampolgárok számára is, és megkezdtük az integrációs stratégia kidolgozását. Most a kormány továbbra is nagyon sokat dolgozik ezen, remélem, hogy a stratégia végül sikeres lesz. Intenzívebbé tettük az együttműködést és kommunikációt szomszédos országokkal, valamint az európai ügynökségekkel. Ez nagyon nagy segítség számunkra. Következő dia. Szeretném megmutatni az határpolitika, határvédelmi politika hatásait. Ezek idei számok 21 ezer fölött volt az előző három évben a benekültek száma, ennélkül a politika nélkül 67 ezer volna. Ez egy százaléka a bolgár társadalomnak, vagy népességnek, és 3 százalék volna 10 év alatt, és ez szinte kezelhetetlenné teszi a probléma mértékét. Bulgária nagyon sok erőforrást és munkát fordított erre a feladatra, aránytalan kockázatokat vállal azért, hogy a bolgár és az európai állampolgárok biztonságát biztosítsa. Most Görögországnak és Olaszországnak, a kormányoknak és belügyminisztereiknek is köszönetet kell mondanom, hogy próbálják kezelni ezt a katasztrofális helyzetet. Még mielőtt a mediterrán válság részleteit ismertetném, szeretnék eloszlatni néhány veszélyes tév eszmét. Először is hogy helyi probléma a menekült válság és helyi intézkedésekkel meg lehet ezt oldani. Ez eh, egy teljesen téves elképzelés, fikció. Európai probléma, komplex probléma és komplex megoldásra van szükség. Bizonyos tagállamok úgy eh, gondolkodnak, hogy ez az olaszok, görögök problémája, és segíteni kell nekik szolidaritásból. De szerintem nem ez a jó megközelítés, ez egy európai szintű probléma, és mindannyian együtt kell, hogy dolgozunk a probléma megoldása. Nem szolidaritásról kell beszélni, hanem felelősségvállalásról. Ez a jó szó hogyha nem teszünk sikeres intézkedéseket együtt, néhány év múlva mi is és a nem érintett országok is nagyon súlyos problémákkal kell, hogy szembenézzenek, és még veszélyesebb lesz a helyzet. A következő tévhit, hogy ez egy átmeneti probléma, nem így van. Hosszú távú problémáról van szó, stratégiai megoldásra van szükség a megoldásához. Aztán a harmadik téveszme, hogy a problémát azzal meg tudjuk oldani, hogyha az első belépés szerinti tagállamban megtartjuk a menekülteket, ez is fikció. Két-három év eh, vég ott tarthatjuk őket, de végső soron el fogják érni a céljukat. Nem Bulgáriába akarnak ők menni, hanem a gazdag országokba ezeknek a, társ, a társadalombiztosítási rendszerét kihasználva. Eh, pár év alatt megkapják az állampolgárságot, vagy az állandó letelepedési engedélyt eh, Bulgáriában, és tovább utaznak hogyha nem kezeljük megfelelően a problémát, megfelelő forrásokkal, akkor néhány év múlva még nehezebb problémát kell megoldanunk. A következő téveszme, hogy a menekült könnyen integrálható, hiszen be akar éleszkedni társadalmunkba. Ez nem igaz. Nem csak azért, mert nagyon nagy a kulturális különbség, és más nehézségek is adódnak, de nagyon sokan nem is akarnak tanulni vagy munkát találni, nem gondolják, hogy nekik változtatniuk kell valamin, és ez nagy integrációs problémát jelent. Nagyon nehéz lesz az integráció folyamata, és ezen túl nem lehet intézményes folyamatokkal szabályozni mindent. Ebben a folyamatban az Európai Unió értékeit meg kell őriznünk, mint a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartása. Aztán van egy olyan téveszme is, hogy hogyha javítjuk a táborokban az életkörülményeket, akkor majd ott maradnak a menekültek. Ez is fikció. Hogyha ötcsillagos szállodában fogadjuk őket, akkor sem maradnak a szomszédos országokban, Európába akarnak menni. Sokan azt gondolják, hogy ez csak ügyi probléma, de ez nem így van. Az 50 2%-át a menedékkérelmeknek az EU elutasította, vagyis több mint a fele ezeknek az embereknek illegális bevándorló nem minősül menekültnek. A kérdés, hogy nem tudja senki, hogy hány bevándorló tartózkodik az Európai Unió területén. Az, hogy hányat tudunk befogadni, egy milliót talán. 20 milliót be tudunk-e fogadni? és most egyáltalán nem képzelgésekről beszélek. Az Euróstat szerint 2012-ben 1,7 millió új állampolgárság keletkezett az Európai Unióban. Korábban 660 ezer illegális bevándorló érkezett egyetlen év alatt Európába, és ez csak a jéghegy csúcsa. Emiatt azt gondolom, hogy támogatnunk kell az Európai Bizottság eh, szisztematikus megközelítést, a közös politikát, amit az ENSZ és a tagállamok hajtanak végre az erőforrások előteremtés érdekében az EU ügynökségek számára. Egy rövid észrevétel ezzel kapcsolatosan. Most nem tudunk időben eh, lépni, reagálni, hanem eh, az események után kullogunk a döntéshozatali eljárás és az Európai Bizottság intézkedései, valamint a parlament intézkedései nagyon időigényesek. Mire is van szükség? a migrációs folyamatokat az EU-ban kezelnünk kell állandó letelepedéssel, állampolgársággal és menedékjoggal. Az Európai Unión kívüliek általában eh, a származási országok ezekkel a régiókkal az ő hírszerzési szerveikkel fel kell venni a kapcsolatot, eh, és eh, összefogva kell a rendszer hatékonyságát javítani. Nem sokára befejezem, két percet kérek még. Nagyon fontos, hogy az ISO az EU bevándorlási ügynökségévé váljon, egy új hírszerzési ügynökséget kell kialakítani, a CSDP-nek új felelősségi köröket kell adni, hogy kezelje a folyamatokat, amelyek a migrációhoz kapcsolódnak, és a hírszerzéshez. Közös információs rendszerre van szüksége a bevándorlási és biztonsági ügynökségek között. Aztán az integrációs politikáról is szeretnék beszélni. Dekoncentráció, hatékony információ, oktatás, szocializáció és stabil politika. Köszönöm szépen, köszönöm a figyelmet, és elnézést, hogy kiszaladtam egy picit az időből. Thank you very much. Thank you very much, and it's always Köszönjük szépen. Mindig segítenek, hogyha diákat láthatunk, ez jó struktúrája az előadásokat. Elnézést, hogy mindenkit sürgetek, hajtok, de már minden képviselőnk jelezte, hogy felszól, fel szeretne szólalni, tehát valóban sietnünk kell. Arra szeretnénk kérni az előadókat, hogy 10 percbe próbálják összegezni, amit mondani akarnak. Egy percig nem gondoljuk, hogy ne tudnának akár egy óráig is beszélni. De kérem, hogy próbálják kiemelni a fő kérdéseket. Wolfgang Bauer a következő előadónk oknyomos újságíró, és hosszabb ideje tanulmányozza a menekült áramlatokat, és a forrásországokban is járt. Wolfgang Bauer, önéje szó parancsoljon. Köszönöm szépen, szívesebben beszélnék németül, mert kétszer már um, az angol, angolom miatt, illetve az, amiatt, hogy félreérthető volt, hogy angolul beszéltem, börtönbe kerültem, tehát igyekszem anyanyelvemen felszólalni. Azt gondolom, hogy elmúlt az az idő, mikor rendészeti intézkedésekkel lehetett volna határokat megőrizni. Be kell látnunk, hogy elveszítettük az ellenőrzést a jelenség fölött, próbáljuk ezt visszaszerezni, de biztonságpolitikai intézkedésekkel egyedül ezt nem sikerül elérni. Nem tudjuk megoldani a helyzetet, hiszen az migránsok elkeseredés, elkeseredettsége olyan hatalmas, hogy bármit is tegyen az Európai Unió a külső határaikon, <clears throat> főleg a földközi tengeri kérségben nem tudja um, elzárni a határait. Bulgáriában esetleg egy rövid határszakaszt le lehet zárni, de hát az Európai Uniót nem lehet elzárni a világ elől. Riporterként rendszeresen jártam Szíriában, és megtapasztaltam az emberek elkeseredését. Emlékszem egy éjszakára Aleppóban öt ö, vadászbombázó és helikopterek ö, bombázták, lőtték és bombázták a várost. Ezt ne felejtsük el, hogy az emberek éppen ezelől, ezelől a helyzet elől menekülnek, és akár életveszélyes tengeri átkelésre is szállják magukat, egyszerűen azért, mert hogyha otthon maradnának, még nagyobb veszélynek tennék ki magukat. Egy évvel ezelőtt Egyiptomból menekültnek álcázva indultam, a kaukazusi menekültnek álcázva indultam útra, és megtapasztaltam, hogy hogyan szervezik meg ezt a, a embercsempészek a munkát, és mit jelent az? Az embercsempészet ipar ma tényleg ipari méreteket öltött, gyakran árnyék szállítási iparról beszélek, csupán Egyiptomban tízezer ember foglalkozik a logisztikával, eladási ügynökök, a szolgáltatásokat eladó ügynökök vannak. Az ország, amikor az ember még a szárazföldön van, ügynök, ügyfélként tekintik, <clears throat> azonban amikor már a hajón van az ember, akkor már nem ügyfélként tekintik, hanem túszként. Megtapasztaltuk, hogy nem csak az embercsempészek, társ társfinanszírozza, hogyha így fogalmazhatok, az Európai Unió bevándorlási politikái, hanem a baldasírt az egyiptomi maffiát is, akik igyekszenek a menekülteket az embercsempészektől elvenni, ez történt velük, egy maffia csoport bennünket négy napra nők, gyermekek is voltak a csoportban, elraboltak, bezártak bennünket. Aztán az embercsempészek 3500 eurót fizettek a maffiának, ennek a fegyveres csoportnak is, ezért szabadon engedtek bennünket. Egyiptom Mot, Egyiptomot jelentősen destabilizálja ez a politika, illetve ezen szervez, a szervezetek ezen tevékenysége. Az elkövetőket később a az embercsempészek végül eljutottak az egyiptomi öm, vizekre, és egy öm, hajóra kerültek, az első két hajó öm, elindult Európa fel, a harmadik hajó utasait 60 ember volt a hajó fedélzetén, azonban internál, internálták őket 90 69 éves volt a legidősebb, és csecsemő a legfiatalabb. Egy pár négyzetméteres területen őriztek bennünket. Az egyik leghíresebb, vagy hírhettebb mondom inkább kínzásokat végrehajtó börtönben, Egyiptomban éjszaka arra ébredtünk, hogy emberek kiáltoznak, ütik, verik őket egy csomó tanulságot levontam ebből az útból. Azt hiszem, hogy az embercsempészek elleni fellépés nem lehet sikeres, ha csak nem akarjuk veszélyeztetni az ember az migránsok életét. Nagyon nagy hibának tartom, hogy az Európai Unió az embercsempészek ellen akar fellépni, hiszen ők nem fegyvereket vagy kábítószereket csempésznek, hanem egy nagyon is hogy úgy mondjam, romlandó anyagot, az embereket csempészik, és bizony ez az áru most nagyon idézőjelesen beszélek, gyakran megsérül, vagy kárt szenved, akkor, amikor az embercsempészek ellen akarunk fellépni. A menekültek, akiket megismertem, a menekültek közül sok embercsempészé vált azért, hogy a további csempész hogy a további továbbszállítását finanszírozza, tehát bedolgozott kvázi az embercsempészeknek. Egyiptomról beszélek, de Líbiában még drámaibb a helyzet, még súlyosabb a helyzet Líbiában, mint Egyiptomban. Azóta, hogy fedésben részt vettem egy ilyen úton, mindig újton újra felteszem magamnak a kérdést, hogy hiszen nem tudjuk ellenőrizni a helyzetet, miért nem legalizáljuk az illegális bevándorlást. Felmerül bennem az a kérdés, hogy miért nem miért arról beszélünk, hogy hogyan lehet a tengeri mentési műveleteket jobban kiépíteni, miközben a 90-es években már egy sokkal jobb rendszert építettünk ki, amikor a szomszédságunkban háború dúlt Boszniában, de hát akkoriban nem volt embercsempészet. Mert az Európai Unió azt mondta, jöhettek, amennyiben be tudjátok bizonyítani, hogy Boszniából származtok, Németországban hónapokon keresztül vizsgálja egy-két magasan fizetett köztisztviselő, hogy, meg, hogy Aleppóban élethez méltóak az életkörülmények, vagy nem. Hát mondhatom, én ott jártam, nem élethez méltóak a körülmények, életveszélyesek. Egy szóval úgy gondolom, hogy a polgárháború sújtotta országok állampolgárainak egy ajánlatot kellene tennünk, hogy megérkezhetnek hozzánk, itt tartózkodhatnak, amíg a helyzet nem múlik el és ezeket az embereket természetesen épp úgy, mint a 90-es években arra kényszerítsük, hogy a krízis megszűnése után hazatérjenek. Bosznia esetében ez kitűnően működött, százezerek jöttek, néhány tízezer maradt, és azt hiszem, hogy a társadalom mainstreamje, fősodorja számára megérthetővé tettük ezt a dolgot. Megakadályoztuk, hogy az Európai Unió államai jobbra csúszanak, azért, mert a lakosság nagy része úgy, érte, úgy érezte, hogy túl terhelik. Hogyha tehát ezt tennénk meg, az embercsempészek iparága összeomlana. Azonban, hogyha nagyobb nyomást helyezünk az embercsempészekre, akkor az történik, hogy még, még gonoszabb emberek veszik kézbe ezt az iparágat, azok az emberek, akiket megismertem, az embercsempészek még mindig volt bennük itt csöpnyi emberség. Ezek az emberek el fognak tűnni, és olyan sötét figurák veszik majd át az üzletet, akik számára az ember élet valóban hajítófát sem ér. Ja, um, ich glaube, um, dass um, im Unterschied zu meinem Vorredner... Az előttem szólóval ellentétben azt mondhatom, hogy azok a menekültek, akikkel én utaztam, nagyon magasan képzett emberek voltak. Ön a lack of knowledge jelenségéről beszélt, a tudás hiányosságára. Hát ez nem igaz. Ez azok az emberek, akik, akikkel én utaztam, vállalkozók, egyetemi emberek, mérnökök voltak, tehát egy egész rendkívüli gazdasági zónát föl lehetett volna állítani az ő szakértelmükkel, és az emberek tényleg, ezek az emberek akarnak, integrálódni akarnak, a tudásukat akarják hasznosítani Európában, hát ezt kellene megszólítani egy megfelelő integrációs programmal. Jelenleg persze a legfőbb kihívás abban rejlik, hogy az ember életeket megmentsük. Nem szabad, hogy túl bürokratizáljuk az eljárást, hiszen a szemünk láttára emberek fulladnak a tengerbe többek között azért, mert engedjük, hogy megfulladjanak. Részben ez a mi felelősségünk, tehát nem csak Assad rezsimjének a felelőssége, illetve a közelkeleti események felelősek mindezért, hanem mi magunk is felelünk ezen sok ember haláláért, akik a földközi tengerbe fulladnak meg. Nem szabad, hogy tétlenül lássuk, nézzük az eseményeket. Nem szabad, hogy a szíriaiak, hogy új generációját az embercsempészek hálóiba tereljük. A közelkeleti háborúk Európát is megváltoztatják. Ez a legnagyobb katasztrófa sok év óta, és úgy látom, hogy mi magunk is megváltozunk ezen háborúk következtében. A háborúk olyan kihatással vannak ránk, amely kihatással nem is vagyunk tisztában. Védekezni próbálunk, de ezzel a védekezéssel voltak éppen azon, azon értékeket is öm, kikezdjük, amelyek, amelyek szellemében talán minnyáján itt ülünk ma. Mohamedre emlékezem egy menekültre, 30 éve, 30-as éveinek elején járt, Svédországba akart menni, de hát ugye feltartóztatták, ahogy elmondtam, amikor szabadlábra bocsátottak, újra útra indult, hajóra fedélzetre került, és múlt szeptember 500 további emberrel, többek között 100 gyermekkel belefulladt a földközi tengerbe. Remélem, hogy minden lehetővé tevőt megteszünk annak érdekében, hogy az ilyen esetek elkerülhetőek legyenek a jövőben, hogy <clears throat> az ilyen nagyszerű emberek például, mint Mohamed, belefulladjanak a, tengerbe. Köszönöm a figyelmüket. Thank you very much, Mr. Bauer. Nagyon köszönöm Bauer úr most következik a legális gazdasági migráció témája, és Vizentini úr következik, aki részt vett néhány nappal ezelőtt egy ilyen ö, témájú ö, ülésen, úgyhogy örömmel adom meg a szót önnek ebben a témában. Luka parancsoljon azt. Köszönöm szépen, Claude. Nagyon köszönöm, hogy meghívták az etukot, hogy vegyen részt ebben a nagyon fontos vitában. Az etuk ugyanis az a szervezet, amely a legfontosabb szakszervezeteket képviseli az európai tagállamokból, illetve a szomszédos országokból. Nos, először is Szeretném elmondani önöknek, hogy tényleg üdvözöljük az Európai Parlament kezdeményezését, nevezetesen, hogy saját jelentést készítsen a migráció témájában. Úgy gondoljuk, hogy főleg most ez rendkívül fontos, aktuális téma, hogy megpróbáljunk ezzel a sürgős helyzettel valamilyen megoldást találni. Szeretnénk hangsúlyozni azt, hogy arra ösztönözzük az Európai Parlamentet, és főleg ezt a szakbizottságot, hogy a lehető legszélesebb körű eh, módon próbálja meg megközelíteni ezt a kérdést, ugyanis nagyon sok eh, különböző aspektust kell figyelembe venni, és ezt mind be kell venni elemzésükbe. Tényleg reméljük, hogy eh, Juncker elnök úr migrációs agendáját ma elfogadják, és főleg anélkül, hogy a tartalmát gyengítenék. Ugyanis a helyzet tényleg aggasztó, főleg egyes tagállamok álláspontja miatt, de hát azért optimistáknak kell lennünk. Hogyha ezt a programot elfogadják, akkor két nagyon fontos témával foglalkoznak legalábbis, ha nem is oldják meg. Egyrészt a tengeri kutatás és mentés, a másik pedig a menekült jogot kérők helyzete. Rengeteg szíriai, eritreai ö, ember ö, ö, kapcsán ö, nagyon fontos előrelépés ez. Szeretnénk látni az Európai Parlament jelentésében azt is, hogy a félidős Frontex mandátum kutatási és mentési intézkedéseit felülvizsgálnák, és a középtávú megoldásokat megtalálják a menekült, ügyet, menekült státuszt kérők esetében is. Vannak dolgok, amelyeket meg kell oldani. Először is jogi csatornákat kell biztosítani számukra a humanitárius védelmi programok szempontjából. Évente megfelelő számú menekültet kell befogadni, hogy ne emberkereskedők áldozatai legyenek. Így tudjuk csak ezt a sürgős kérdést megoldani, anélkül, hogy a bűncselekmények számát növeljük. Aztán a humanitárius csatornák a menekült státusz megoldása, a származási ország, a tranzitország szempontjából ez nem csak hoz lehetséges, de meg is kell próbálnunk megoldani. Bocsánat, elnézést, tényleg, elnézést kérek. A harmadik dolog, amit szeretnénk látni az önök jelentésében a félidős értékelésnél, hogy meg kell erősíteni az elismerési eljárásokat, hogy ne tartsák fogva a bevándorlókat, ami még mindig egy-egy tagállamban történik. A szakszervezetek szempontjából nagyon fontos az is, és kényes kérdés, hogy ne ilyen bárkákon jöjjenek az emberek Európába. A Dublin és a Schengeni rendeleteket is meg kell erősíteni, hogy megelőzzünk olyan jelenségeket, mint például a magyar fal, de hogy azt is, hogy az egyes tagállamok a, megkerüljék a már rétező szabályokat ebben a témában. Ami viszont még fontosabb, a menekültek, a bevándorlók a szociális kohézió szempontjából többletértéket képviselhetnek. Egyetemben mutatja ezt a jelenlegi német kezdeményezés. A több oldalú kapcsolatrendszer, a menekültek készségei, kompetenciái miatt nagyon fontos, hogy ezek az emberek megkerüljenek, megjelenjenek a munkaerőpiacon. Aztán az Európai Parlamenttől azt kérjük, hogy saját kezdeményezését, amiről ma beszélünk, megbízható statisztikai adatokra, elemzésekre alapozza az Európai Bizottság adataira, de a független intézmények adataira és kutatóintézetek adataira alapozva is azt mondhatjuk, hogy az összes tagállam bevételéhez jelentősen hozzájárulnak a bevándorlók, sokkal nagyobb mértékben, mint amennyit visszakapnak szociális szolgáltatásokból nem csak az európai gazdasághoz, növekedéshez járulnak hozzá, hanem a demográfiai szakadékot is áthidalják, jóléti rendszereinket fenntarthatóbbá teszik. A jelenlegi propaganda, ami az úgynevezett jóléti turizmus miatt jönnek a bevándorlók, egyáltalán nem megalapozott, ellenkezőleg. Aki hosszú távon marad, TB járulékot fizet saját maga számára is, és plusz egy európai munkanélküli számára. Nyilvánvaló, hogy az olyan legális migráns munkavállalók, akik itt megjelennek a társadalomban, fontosak. De akiknek nincsen dokumentumaik, kérem ne illegális bevándorlóknak nevezzék őket, csak dokumentum nélkülieknek, vagy papírok nélkülieknek, nem szabad szigorító intézkedéseket foglalatosítani velük szemben. Meg kell oldani inkább a helyzetet. Nem üldözni kell őket, vagy kitiltani, védeni kell inkább. Inkább az illegális foglalkoztatót kell megbüntetni. A szankciókat felül kell vizsgálni EU szintű koordinációt bevezetni határokon átnyúlóan. Ezen is el kell gondolkodni. Az EU szakpolitikák telén nincsenek megfelelő törvények, a dokumentumok nélkül migráns formában munkavállaló személyekkel kapcsolatban. Nagyon reméljük, hogy az Európai Parlament saját kezdeményezése megoldja ezt. Ne a körkörös, szelektív migrációt hangsúlyozzuk, mert ez nem bizonyult produktívnak. Minden kategóriára ki kell terjeszteni a lehetőséget, nem csak a magasan képzetekre. Ezért a kék kártya irányelv szerintünk nem megfelelő, mert hogyha tényleg azzal akarunk megoldást találni, azzal a bevándorló hullámmal, akik érkeznek hozzánk, minden ágazatot le kell fedni, az építkezés, az élelmiszer, az idegenforgalom, stb. stb. És itt nem csak magasan képzett migránsokra van szükség. Teljes egyenjogú elbírálásra van szükség, hogyha a túlkapások munkákat ki akarjuk kerülni. Ugyanolyan munkakörülményeket, fizetést kell biztosítani a bevándorlók számára, mint a befogadó ország munkásai számára. De ugyanakkor minden közszolgáltatáshoz, joghoz is hozzá kell, hogy férjenek a bevándorlók, ugyanúgy, mint az állampolgárok. Mi mindig úgy gondoltuk, hogy a legálisan munkát vállaló bevándorlók ugyanúgy hozzájárulnak az adófizetéshez és egyéb TB járulékokhoz, mint mások. Ez gazdaság érdekünk is, nem csak szociális igazságszolgáltatás. A fair versenyre szükség van, így tudjuk elkerülni a szociális dömpinget, ez a cégek közötti különbséget is megszüntetné. Hogyha a cégek kevesebb adót fizetnek, és a migránsok számára TB járulékot, akkor ez aláássa az államháztartást, illetve a TB rendszereket. Ezért ragaszkodunk ahhoz szakszervezetekként, hogy egyenlő bánásmódban részesüljenek a bevándorlók is, és hogy definiáljuk azt az egyes jogi eszközökben, hogy ez mit jelent. Ezeket az eszközöket egy keret irányelven belül jobban kell koordinálni, és kérjük az Európai Parlamentet, hogy ebbe az irányba próbáljon elmozdulni. Ami a létező irányelveket illeti, ahol nem tűnnek ki ezek az elvek egyértelműen, szerintünk felülvizsgálatra van szükség. A Schengeni vízumrendszer ö, jelenlegi javaslati formájában talán jó elképzelés, hogy megfelelő körülményeket teremtsen a bevándorlók számára megfelelő jogi keretek között. Végül pedig ami a szociális partnerek szerepét illeti, és különösen a szakszervezetekét, ami a migrációt illeti. Az etukon keresztül a szakszervezetek Európában segítséget nyújtanak, információt biztosítanak, támogatják a bevándorlókat. Ugyanez a helyzet egy csomó civil szervezettel és egyéb testülettel, szervezettel. Azon kívül, hogy tárgyalnak, lobbiznak, hogy befolyásolják a migrációs politikát és a törvényeket, ez alapvető szolgáltatás. Segítenek az állami szerveknek is. Itt a szubszidiaritás elvét kellene elismerni számunkra, és végül azt kérjük az Európai Parlamenttől, hogy jelentésében utaljon ezekre a konkrét intézkedésekre, amelyet, amelyeket nagyon sok szervezet foganatosított. Köszönöm szépen! Thank you very much. Köszönöm szépen, Luca. Martin professzor következik. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Spanyolul szeretnék beszélni. Úgy látom, hogy van tolmácsolás. A migrációs politikai rendszer központ a legális bevándorlással foglalkozik, az Európai Bevándorlási stratégiával kapcsolatosan egy politikai fejezést is kiadtunk. Szeretnék néhány kulcsfontossági üzenetet megosztani önökkel, és hogyha lesznek kérdések, akkor azok mentén részletezem majd ezt. A megfelelő csatornákról beszélünk, amikor a munkaügyi, gazdasági bevándorlásról beszélünk, a jogos, jogszerű bevándorlásról, amely az európai gazdaságok keresletére adnak választ. Tudományos vizsgálatokat is folytatunk az európai munkaerőpiac szükségleteivel kapcsolatosan. Demográfiai okokból és rendelkezésre állási okokból, a képzések hiányossága szempontjából a következő években több millió legális bevándorlóra lesz szükség, még annál a 20 milliónál is többre, mint amiről az előbb szó volt. A következő évtizedekben, tehát ez egy szükségszerű folyamat, két opciónk van. Az, hogy szabályozzuk-e ezt a folyamatot, vagy pedig hagyjuk, hogy szabályozatlanul zajlódjon, ahogyan ez most is történik. Ezért nagyon fontos, hogy a legális migrációra politikát alkossunk az Európai Unióban. Miért az Európai Unió szintjén és nem a tagállamok szintjén? Ez nagyon fontos kérdés. A szerződés szerint csak a tagállamoknak van hatáskörük, hogy meghatározzák a hozzájuk befogadott gazdasági bevándorlók számát, ezeket a kvótákat. A szabad mozgás és a szabad munkaerőpiac tekintetében nagyon fontos, hogy egy egységes munkaerőpiac jön létre, de ez a nemzeti szinten hagyott szétforgácsolódott bevándorlási politikával már nem tud együttműködni, hiszen itt akkor kétféle állampolgárunk lesz, az egyik teljes jogú, a másik pedig korlátozott jogokkal rendelkezik. Nagyon fontos és egyre fontosabb, hogy közelítsük a bevándorlási politikákat, és a munkaerőpiac szempontjából szabályozzuk azt, és nem feltétlenül közrend szempontjából, ahogyan az eddig történt. Hogyan kezelhetjük a legális migráció problémáját? Először is nagyon fontos, hogy mechanizmusokat találjunk, hogy a szabad mozgás jogát összekössük valahogyan a legális bevándorlással. A vállalkozók szempontjából ez a kétféle munkaerő teljesen felcserélhető, és nem kellene külön választani a személyek szabad mozgását és a jogszerű bevándorlást. Európai szintű euró, munkaerőpiaci szabályozásra van szükség. Ez már az EURES formájában embrióként működik, de ez az európai rendszer, ami a munkaerőpiaci információkat szervezi, európai szinten ki kell, hogy terjedjen egy munkaerőpiaci adatbázissá, hogy be lehessen fogadni a legális bevándorlókat, de ez ne váltsa fel a helyi, már rendelkezés álló munkaerőt, ne vegye át ennek a helyét. A legális bevándorlási politika része, hogy olyan intézkedések jöjjenek létre, amely elősegíti az nem gazdasági menekültek integrációját. Beszélek most a családegyesítés kapcsán Európába utazók, a menekültek, és diákok kérdéséről, ez 80 százalék, hiszen a gazdasági bevándorlók csak 20 százalékot alkotnak, és az is fontos, hogy az első csoport is hozzáférjen a munkaerőpiachoz, válaszolva az európai gazdaság igényeihez. Re. A legális bevándorlásra vonatkozó szabályok teljesen megosztottak különbözőek a tagállamokban, a kiküldött munkavállalókra vonatkozó szövegek, jogszabályok szabályozzák ezt, de ez egy defenzív megközelítés, és nem reagál az európai piacok szükségleteire. Sajnálatos módon az európai migrációs stratégia nem változtatott megközelítést az elmúlt időszakban hosszú távon még mindig nem tud mit kezdeni a legális bevándorlás jelenségével és szükségletével. Ennek a témának kutatója vagyok, és ez alapján a következőkre lenne szükség globális megközelítésre a legális bevándorlás tekintetében, ez most nem létezik. 2001-ben volt egy javaslat a bizottság részéről, a tagállamok elutasították, és lehet, hogy ezt kellene újra feléleszteni. Azután tudni kell, hogy mi a migrációs politikának a célja. Az, hogy a vállalkozások megfelelő munkaerő bázisból meríthetsenek, megfelelő képzettséggel kell ehhez, mire van szükség. Segíteni kell az, a munkavállalók és legális bevándorlók szabad mozgását akik csak személyként, de nem munkavállalóként jogosultak egyelőre mozogni az EU területén. El kell ismerni az európai intézményekben szerzett bizonyítványokat. Spanyol állampolgárként, hogyha a londoni egyetemen szereztem egy diplomát, a tagállamok el kell, hogy fogadják ezt, de egy brazil vagy egy marokkói személyre már nem így vonatkozik. Ez sem emberi jogi, sem pedig gazdasági szempontból nem jogos. Azután a menekültek számára is legális hozzáférést kell adni az európai munkaerőpiachoz. Úgy gondolom, hogy egy munkakereső vízum rendszerét kellene kidolgozni, olyan személyek számára, akik megfelelő végzettséggel rendelkeznek. Ez jól működik Németországban, ott már kipróbálták ezt a módszert, és egyfajta pontrendszert kellene bevezetni, ahogyan azt a stratégia tervezetében is látjuk. Az utolsó gondolatom Európának hét Ország, a szomszédos országgal van mobilitási egyezménye. Ni una, ni una sola eh, posibilidad adicional de migración legal. Ez a mobilitási partnerségek keretében hozzájárulhatna ennek a folyamatnak a szabályozásához. Ez fontos munkaerő piaci forrást jelent, képzett és nem képzett munkavállalók szempontjából is. zárásképpen van még másfél percem, és szeretnék a pontrendszerről, vagy az érdeklődés kifejezés rendszeréről beszélni. A legális bevándorlás pontrendszerének a kialakítása úgy történne, hogy objektív feltételek alapján, úgy mint kor, tanulmányok és készségek meghatároznánk egy küszöbértéket, egy szintet, amitől kezdve valaki megkaphatja a munkavállalási engedélyt. Ilyen rendszerek működnek Új-Zélandban, Ausztráliában, Kanadában, az Egyesült Királyságban, Japánban is, akkor az elmúltban bevezették. Ezzel az a probléma merül fel Ausztrália és Kanada esetében, ezek nagy országok, kis lakossággal, tehát kicsi népsűrűség, és a legális bevándorló kapacitásait nem használják fel eh, kellő mértékben, tehát vannak bevándorlók, akik eh, megfelelnek a képzettségi pontoknak, de aztán végül is taxisként dolgoznak, eh, ami természetesen gazdaságilag nem a legnyereségesebb megoldás megvan az a kockázat, hogy a munkaerőpiac belső problémáit megerősíti, vagy ráerősít ezekre a problémákra egy ilyen pontrendszer, hiszen Európában is alul kihasználtak a kapacitások, és én például egy olyan országból érkeztem, ahol 20% felett van a munkanélküliség, a diplomások körében is és az is probléma, hogy a jóléti ellátások túlságosan bőkezőek. Azok, akik a pontrendszerben megfelelnek a kritériumoknak, nem kapnak elég motivációt, hogy belépjenek a munkaerőpiacra, hanem csak a képzett munkanélküliek sorát bővítik, akik már egyébként is elég népesek az Európai Unióban. Hogyha azt mondjuk, hogy a munkaszerződés alapján kapjanak letelepedési engedélyt, akkor ezt megoldás lehet erre a problémára. Most itt abba is hagyom, mert kifutottam az időből. Köszönöm. Thank you very much, professor. Köszönöm szépen, Martin professzor. Most pedig Steve Pierce professzornak adom meg a szót, ő az utolsó felszólalónk, az utolsó előtti felszólalónk. A határ igazgatás és a vízumpolitika kérdéséről, illetve a Frontex szerepéről fog beszámolni. Pierce professzor, köszönöm szépen, hogy meghívtak. Mindig örömömre szolgál, hogy ha itt a Libében, illetve az Európai Parlamentben felszólalhatok. Két kérdésre fogok koncentrálni, egyrészt a vízumok, másrészt a határ igazgatás kérdésére. Lássuk előbb az első kérdést, a vízumok kérdését. Meghökkentő, hogy a Schengeni rendszer, a Schengeni vízum rendszer, amelyet úgy hoztak létre, hogy rövid távú tartózkodási vízumokat adjanak ki. Szóval megdöbbentő, hogy ebben a rendszerben van egy olyan elem, amelyet módosítás nélkül lehet alkalmazni, a humanitárius célú vízumkérelmek eh, teljesítésére. Arra az esetre tehát, hogy eh, ha az Európai Unión kívüli emberek, kívüli államok, állampolgárai humanitárius szérból kérnek bevándorlást, eh, Ugyanakkor vannak kritériumok, amelyeket teljesíteni kell, például a visszatérés szándékát, és ezt a bevándorlók nem teljesítik, hiszen ha visszatérnének kiinduló pont országukban, akkor veszélynek tennék ki magukat. Lehet, hogy hosszú távon visszat szándékoznak térni, amikor a drámai helyzet megoldódott, amikor a kiindulási országban a helyzet megváltozott. Ez rendes, szabályos sengeni vízumokat nem lehet a kérelmezőknek kiállítani, ám az EU vízumkódexe illetve a Schengeni Egyezmény egy bizonyos típusú vízum kiállítását teszi lehetővé, amelynek területi érvénye korlátozott. Néhány ezret állítanak ki ebből évente. Ezeknek a hatája egy Schengeni államra terjed ki, mégpedig éppen a kiállító államra. Természetesen egy menekült számára illetve egy menedék jogért folyamodó számára ez semmiképpen nem jelent problémát, hiszen ilyen módon védelmet kap, még ha csak egy tagállamtól is. Hogyha tehát az ember sikeresen kapja meg ezt a vízumot, akkor utána a letelepedési engedélyt, illetve tartózkodási engedélyt is kaphat, és ez pedig az utazást is lehetővé teszi számára. Hanem akkor csak ebben az egy országban tartózkodhat. Mindenről, mint mondtam, a vízumkódex szól. A vízumkódex konkrétan azt mondja, hogy korlátozott területi érvényű vízumot kell kiállítani, kivételes esetekben, amennyiben a tagállam humanitárius vagy a nemzetközi jog területére vonatkozó másoknál fogva szükségesnek tartja. Ezért ez tehát kiterjeszthető a mm, bevándorlás, a menekült jogért folyamodókra is, mm, amennyiben a kritériumok teljesülnek. A vízumkódex a Shell eh, kényszer, imperatívukos jelentőségű szót használja, tehát nem megengedő, hanem ki kell állítani vízumot. Emlékeztetek arra az esetre, amikor Priskakin egy irán állampolgár egy rendes vízum, Schengeni vízumot kérvényezett. Nos, ezt kötelezően ki kell állítani, amennyiben a rövid távú tartózkodásra, amennyiben teljesíte feltételeket. Kuska kiúr a testvérét akarta Németországban meglátogatni, aki azonban már menekült státusra rendelkezett, és vélhetőleg tehát a német hatóságok azt gondolták, hogy talán marad, lehet, hogy hogy nem, és éppen ezért lehet, hogy nem, nem adtak ki neki egy Schengeni vízumot. Nos, ennek az ügynek a kapcsán elgondolkoztam azon, hogy a meglévő jogi keretek mennyiben kihasználhatóak, illetve mennyiben lehet velük visszaérni. Egyébként az Európai Parlament nem olyan régen egy tanulmányt kapott, amelyben felsorolták azon tagállamokat, akik alkalmazzák e rendkívüli vizem kiállításának lehetőségét. Tehát még egyszer mondom, hogy a vízumkódex lehetővé teszi az ilyesfajta vízumok kiállítását, és érdemes a bizottságnak egy iránymutató iránymutatást kidolgozni a Schengeni vízum kódex alkalmazásáról. Remélem, hogy a mai Európai Tanács döntést hoz a mededik kérők áthelyezésének rendszeréről, kvótájáról. Mindazonáltal még egyszer mondom, hogy meglévő jogi keretként a Schengeni vízumkódex alkalmazható volna. A második kérdés a határ igazgatásra vonatkozik, és itt a tengeri határokra koncentrálok. Létezik egy nemzetközi ö, rendszer, az ENSZ Genfi egyezménye vonatkozik a menedékkérőkre, illetve a politikai menekültekre, de nem is kell ebben, ebben elmélyednünk ebben az ENSZ megállapodásban, hiszen az, európai, az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlati, gyakorlata mérvadó, amely eh, iránymutató mutató ítéletek azt mondják, hogy eh, a nyílt tengeren eh, nehéz helyzetben lévő emberek megmentendőek, nem lehet itt mérlegelést folytatni, és Ugyanakkor szükségessé válhat az is, hogy a líbiai vizekre hajózzunk be, hogyha humanitárius segítség kell adni. Még egyszer mondom, tehát az Emberi Jogok Európai Bírósága felhatalmazza erre az európai hatóságokat. A visszafordításról ugyanakkor ez nem szólt, a korlátozott menedékkérelmi eljárásról nem szól az Európai Emberi Jogi Bíróság határozata. Ugyanakkor a nemzetközi keretet az európai gyakorlat alkalmazza. Múlt évben fogadták el a, a Frontex által irányított tengeri e, ellenőrzés rendszeréről szóló rendeletet. Ez szélesebb körben terjeszti ki a humanitárius célú tengeri ellenőrzés intézkedését, és ez egyébként az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatát is alkalmazza, jogalkalmazóként voltak éppen ez az rendelet az, amely meghatározza a tengeri nyomonkövetés és felderítés intézkedését, de ugyanakkor ez nem szabályozza azt a kérdést, hogy a menedék kérelmi folyamatot ki szabályozza, hiszen a Dublini megállapodás nem szól arról, hogy mi történik, hogyha a tagállamok területén kívül öm, mentik meg, vagy tartóztatják föl a menedékkérőket, a menekülteket. Nem világos a Dublin egy alapján, hogy mely tagállam volna köteles a eljárást lefolytatni az ő esetükben célra vezető volna tehát specifikus szabályokat elfogadni erről, arról tehát, hogyha az Európai Unió felségvizein kívüli területen tartóztatják fel a menekülteket. egészen a szabályok érvényesek erre a helyzetre, mint akkor, hogyha konkrétan egy területen érkeznek meg, egy tagállam területén érkeznek meg. Ez az rendelet határozza meg tehát a Frontex működését, de vannak tagállami intézkedések, amelyeket nem a Frontex irányít, koordinál, de ezen egyes tagállamokra is az EU határkódex az irányadó. A határkódex a határbelépés különböző formáit szabályozza, és természetesen ez a nyílt tengeren, vagy akár harmadik államok vizeiben való feltartóztatás vagy megmentés jogi tényállására is vonatkozik. Egyeb, egyéb iránt a Frontex tevékenysége, és ahogy mondtam, az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlata tesz ész lehetővé. A tagállamok, vagy pedig az EU külpoli, kül, határrendészeti kontextusában felmerülő kérdéseknek természetesen vannak emberi jogi és nemzetközi jogi vetületei. A nemzetközi jogi vetület alapján nem lehet visszafordítani egy menekültet, egy menedékkérőt egy nem biztonságos országba. Persze, Először is meg kell határozni, hogy mi tekinthető nem biztonságos országnak, másodszorban pedig tisztázni kell, hogy honnan jön a menekült, ez alapján lehet meghatározni, visszafordítható, visszaküldhető valahova, és ez alapján lehet a kezelésüket is meghatározni. Ez tehát az a jogi keret, amely meghatározza a menedékkérők kezelését, amelyből levezet, ezek azok a jogelvek, amelyekből levezethető a felelősség kérdése. Várható, hogy a Frontex működését a jövőben újabb jogszabályok fogják pontosítani és körvonalazni, és úgy gondolom, hogy a határellenőrzési kontextusban a tagállamok felelősségének pontosabb meghatározása mérvadó lenne a jövőben. A vízumkódexről pedig elmondtam, hogy létezik egy, egy olyan vízum lehetőség, amely kiállítható van a menedékkérők számára, de ezt konkretizálni kellene, és pontosabban végrehajthatóbbá kellene tenni. Köszönöm szépen. Thank you very much, Professor Pierce, and our final speaker. Köszönöm szépen. Végül Vázeretti nagykövet úr következik, aki a humanitárius vízumról fog szólni, parancsoljon. Köszönöm a szót, a tisztelt elnök úr. Köszönöm, hogy meghívtak, és nagyon köszönöm, hogy ilyen rendkívül érdekes gondolatokkal gazdagították ezt a széleskörű vitát, és szeretném elmondani azt, hogy az elmúlt évek során Svájc hogyan gyakorolta humanitárius vízum jogát. Elsősorban a gyakorlatra és a történelmi háttérre koncentrálnék. Az elképzelés akkor öltött testet, amikor a svájci törvények értelmében nem lehetett menekült jogot kérni külföldön svájci képviseleteknél. Ez jogi változás volt, úgyhogy figyelembe kellett venni, hogy a svájci kompetens hatóságok milyen nehéz helyzetbe kerültek, és szeptember 29-én 2012-ben egy irányelvet fogadtak el, amely lehetővé tette azt, hogy a humanitárius vízum segítségével védelmet élveztek az adott személyek a menekültügy kapcsán. 2013-ban, egy évvel később megkönnyítették a humanitárius vízum megszerzését a szíriaiak számára, akik szíriai családtagok, és akik Svájcban már állampolgárságot szereztek, és ott tartózkodtak. 2015 márciusában a kormány úgy döntött egy másik jogalap segítségével, hogy további szíriaiakat vesznek be. Két ezren érkeztek menekültként Svájcba ezt követően, majd ezren humanitárius vízum segítségével beléphettek Svájcba. Ennyit a múltról. Eddig 4 millió 673 személy kapott ilyen vízumot, és 208 olyan személy, aki nem a szíriai konfliktusból menekült. Nos, van egy rendes, normális eljárás, amelynek keretében a külföldi svájci képviselet megvizsgálhatja a kérvényező okait, hogy ezek humanitáriusak-e és ha a külföldi képviselet úgy ítéli meg, hogy nem humanitárius okokról van szó, akkor nem kapja meg a vízumot. Ha viszont igen, vagy ha kételj merül fel, akkor átküldik a központi hatóságoknak Svájcba, akik minősítik és döntenek arról, hogy kiadhatják-e a vízumot. Ez a normális eljárás van, különleges eljárás is, ami főleg Szíriához kapcsolódik, és amelyről 2005 márciusában döntött államunk. A szíriai konfliktus miatt otthonukat elhagyók esetére vonatkozik, tehát Svájcban a közeli családtagjaik számára is kérhettek ilyen vízumot. Tehát nem azok a személyek adják be a kérvényt, akik abból az országból akarnak odajönni, akik, ahol valamilyen konfliktus van, hanem azok adják be, akik más Svájcban élnek, azok érdekében, akik konfliktusos helyzetben élnek. Tehát, Piazza professzor úr, és ennek nagyon örülünk, elmagyarázta önöknek, hogy amikor a Schengeni lehetőségek értelmében ilyen vízumot ki lehet adni, azt tapasztaltuk, hogy a Schengeni Dublini keretek között voltak más jellegű lehetőségek is. Egy úgynevezett nemzeti vízum, ez az úgynevezett D-vízum, amelyet elvben ezek a személyek megkaphatnak. Ahogy a professzor is elmondta, akik Svájcba érkeznek humanitárius vízummal, általában ilyen vízummal nem hagyják el ezt a területet. Ugyanakkor mi más megoldást választottunk, Schengeni vízumot adtunk, mégpedig területi korlátokkal, a, ami kizárólag Svájcra érvényes, és a Schengeni kódex értelmében két oknál fogva kapható. Egyrészt a Schengeni vízum kiadásával a vízum kérvényezőjénél digitális ö, újranyomatot vesznek, és így nagyon könnyen utána nézhető annak, hogy kompetenciális lehetőségek működnek el, hogyha jövőben még egy ilyen kérvény beadásra kerül. Másikok, szemben olyan vízummal, amely nemzeti vízum, de az egész Schengeni térségben ö, érvényes, a területileg korlátozott vízum csak Svájcra vonatkozik. Tehát bizonyos korlátozás lép fel, ez egyébként szükséges íz, Úgyhogy az ilyen vízummal nem minden feltétel teljesül, hogy belesen a teljes Schengeni térségbe való belépéshez. 2015-ben a Dublini országokat és a Schengeni országokat összehívták, hogy elmondják a véleményüket. Megvizsgáltuk ezt a gyakorlatot, illetve azt, hogy szükséges-e módosítani rajta. De meg vagyunk győződve arról, hogy a svájci gyakorlat, a humanitárius vízumok kiadása megfelelő megoldás a jelenlegi migrációs problémára, figyelembe veszi a humanitárius sürgős helyzetet, és megvan a megfelelő jogi kerete. Az ilyen jellegű vízum kiadása, tehát területek korlátozott vízum vonatkozásában digitális új lenyomatot kell venni, és a Schengeni, Dublini felelősség nem merül fel, egyedül Svájc felelős az ilyen jellegű kérvényekért, hogyha menekült jogot kérnek. Ha már itt tartunk, tisztelt elnök úr, egy dolgot szeretnék még elmondani, milyen szerintünk fontos, kicsit más területre veznék. Svájc érdeke, hogy szolidárisan támogassa az EU tagállamokat, hiszen különös nyomás nehezedik menekültügyi rendszerükre és befogadási rendszerükre. Főleg azért, mert a Dublini, Dublini keretek között Svájc szorosan kapcsolódik az EU-hoz. Ezért az EASO ügynökség működését szeretnénk elősegíteni. Hivatalosan részt veszünk ugyanis munkájában, például a származási országok elemzésében, vagy pedig az operatív intézkedésekben. 2015 márciusában parlamentünk elfogadta az EASO megállapodást az EU-val, megerősítette az együttműködés szükségességét ezen a téren, és az EASO tevékenységének támogatását. Ezt július 6-ától kell ratifikálni, de nem valószínű, hogy népszavazás lesz ebben a témában. Tehát Svájc üdvözölne a LIBE és az Európai Parlament döntését, hogy Svájc részt vehessen az jelző munkájában. Nagyon köszönöm a figyelmüket. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadóinknak és a kollégáknak is a figyelmet és a türelmet. Az előadókat szeretném kérni, a jelentéstevőket, hogy esetleg zárásként mondják el a gondolataikat. Elég is adtam időt az előadóknak, úgyhogy így, most is így fogok tenni. Először Helgával kezdenék az ECR nevében, és kérem, hogy két percre próbáljanak szorítkozni. Most mindenki a listán szerepel, Judit, ön is. Még ha nem szeretne, akkor is ott van a listán. Helga. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nagy figyelemmel követtem nyomon az elhangzottakat. Szóba került például a gazdasági bevándorlás, az emberkereskedelem, és ezek mind nagyon fontos témák, megoldást kell rájuk találnunk. Ami a gazdasági bevándorlást illeti, illetve egy bizonyos feltételek mellett erre szükségünk van, ezzel kapcsolatosan azt el tudom mondani, hogy Európában e, ismerjük a kék kártya eszközét. Ez szerintem jó eszköz, hogyha a gazdasági bevándorlásról beszélünk, és a kártya irányelvet alaposan megvizsgáljuk, akkor tudnunk kell, hogy mi azt szeretnénk, hogyha jól képzett fiatal emberek vállalnának nálunk munkát. Komoly feltételeket szab a kékkártya irányelv a munkaerőpiacra való belépéshez. Például, ha a munkaadó be akar fogadni egy munkavállalót, En die dus rechtstreeks van de universiteit komen of rechtstreeks... Másfélszer eh, magasabb fizetést kell neki adni, mint a helyi munkaerőnek. Elsősorban frissen végzettekről van szó. A kékkártyás rendszerben eh, nagyon komolyak a feltételek, és a bérek is magasabbak kell, hogy legyenek. Nagy kérdés, hogy a vállalkozások az ilyen fiataloknak adnak -e egy esélyt, annak tudatában, hogy nincsen túl sok tapasztalatuk az illetőknek, még sokat kell rájuk fordítani, és még magasabb fizetést is kell nekik adni. Miközben Európából olcsóbban lehet valakit foglalkoztatni. Ezzel kapcsolatosan hogyan gondolkodnak? Az ember kereskedelemmel kapcsolatosan egyetértek az elhangzottakkal, valóban megoldást kell keresnünk, és meg kell vizsgálnunk a helyzet mögött megbúvó okokat is. Elhangzott, hogy sokan munkát vállalni szeretnének Európába utazni, ha ez így van, akkor ez nem is probléma, de Martin úr, professzor elmondta, hogy Olaszországban, ha Olaszországról volt szó, úgy emlékszem, minden esetre elmondta, hogy azok, akik egyetemi végzettséggel rendelkeznek, 20%-uk nem talál munkát. Mi a helyzet más országokban? Sokan rendelkeznek egyetemi diplomával olyanok is, akik munkanélküliek. És ha most megnyitjuk a munkaerőpiacot, lehet, hogy ez jó elképzelés, de gyakorlatban ez hogyan működne, amikor nem tudunk elég munkát teremteni a már itt élőknek sem. És közben megpróbáljuk a legjobb szándékkal idevonzani a munkavállalókat. Brüsszel utcain szemmel látható, hogy milyen sok fiatal munkanélküli lődörög. Szerintem, hogyha még többet befogadunk, ez még nagyobb problémákat fog okozni. Köszönöm. Az újja kedvéért elmondom, hogy lesznek kérdések, hozzászólások. Kérem, hogy válogassák ki azokat a kérdéseket, amelyek önökhöz irányulnak, és majd ezekre a felszólási kör végén válaszoljanak. Nem kell mindenre válaszolni, csak amit a saját ingüknek tartanak. Cecilia az frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm mindenkinek, az előadóknak, hogy eljöttek, és ilyen érdekfeszítő előadásokat tartottak. Ami az embercsempészetet illeti, valóban ez olyan vállalkozás, amely kihasználja az embereket, és gyakran örökre adósságba verik magukat az érintettek, de arról se feledkezünk meg, hogy sokaknak ez az egyetlen menekülési lehetősége. Azért virágzik ez az üzlet, mert sokak számára, elkeseredett emberek számára ez az egyetlen kiút. A nagy kihívás számunkra, és szeretném, hogyha ezzel tényleg komolyan foglalkoznánk, hogy hogyan tudunk olyan lehetőséget adni, ami jogszerű is és biztonságos is. Egyértelmű, hogy a legtöbben ezt választanák, hogyha erre lenne lehetőség soha eh, nem tudjuk eh, teljesen megszüntetni az csempészetet, hogyha alternatívát nem nyújtunk. A gazdasági bevándorlással kapcsolatosan ezt eh, valahogyan össze kell kapcsolni a menekült kérdéssel. Tudom, hogy nem egyértelmű a kapcsolat, de függ egymástól ez a két dolog. Mondok egy példát. Az ESZAO alapján a menekült kérelmeknek egyharmada az EU-ban olyanokról származik, akik a nyugat-balkáni régióból származnak. Az elutasítási ráta majdnem 100%-os az ő esetükben, de még mindig szerepelnek a statisztikákban. Vagyis az a szám, hogy 500, 53% elutasításra kerül, azt befolyásolja ez a tény. Igazából ők munkát keresnek, holott menedékkérőként vannak nyilvántartva. Egyszerűen olyan a rendszerünk, hogy könnyebb menedékjogot kérni ők, miért eh, keresenek eh, munkát, nem is tudnak munkát keresni, amíg folyamatban van a menedékkérelmük elbírálása. Ez tovább komplikálja a helyzetet, hiszen a legális bevándorlás szabályai nagyon összetettek például az idei munkásokra vonatkozó irányelv alapján. Hogyha nem tudunk megfelelő szabályokat alkotni a legális bevándorlásra, ez tovább fogja bővíteni a menedékkérelmek számát, és ez megakadályoz minket abban, hogy a valóban védelemre szorulókat befogadjuk. A személyek szabad mozgásával kapcsolatosan ezt is érintették már. Ebben a kontextusban eh, alapvető fontosságú ezt a témát is megvizsgálnunk, előre kell még egy lépést eh, lépnünk, előregedő társadalomban élünk, a demográfiai számok eh, egyre katasztrofálisabbak a jogszerű bevándorlás tehát valahogyan szabályoznunk kell. Elvben ezzel mindenki egyetért, és most a tanács is kimondta a közleményében. De aztán, amikor jogalkotásra kerül a sor, akkor úgy látszik, hogy a visszaélésektől való félelem nagyobb, mint az az akarat, hogy ide vonzuk a legális bevándorlókat hogyha fenn akarjuk tartani a jólétű államaink ellátásainak szintjét, akkor valamit tennünk kell. Pierce eh, professzor tudna erről szólni? Nagyon érdekes volna számomra, hogy meghallgassam az ön véleményét is. Hogyan tudjuk megoldani a demográfiai problémáinkat és megmaradni kereteink között. Kérem az előadókat, hogy jegyzeteljenek, és eh, majd azokra a kérdésekre válaszolnak, amik önökre tartoznak hogy ezekre a fontos kérdésekre választ kapjunk, majd amikor a záróeladásaikra megkapják a szót. Eva Zsolé. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a felszólalóknak, hogy eljöttek, részt vettek itt a beszélgetésben. Elsősorban Wolfgang Bauernak szeretnék köszönetet mondani, aki valóban első kézből személyes tapasztalatokat szerzett, megtapasztalta, milyen az, hogyha valaki menekült. Nagyon nagy hatással volt rám mindez, amiről beszámolt. Június 23-án a líbiai partokhoz közel 2800 menekültet mentett ki a vízből az olasz parti őrség, de ezek után tüzet nyitottak az embercsempészek, egy menekült meg is halt, többen kórházba kerültek. Nos, mi a zöldek igazán ellenezzük a militarizációt. És azt is ellenezzük, hogy az ember kereskedők elleni fellépés militarizálódjék, hiszen úgy gondoljuk, hogy ez megnehezíti a menedékkérők helyzetét. Bizony gyakran a második világháború idejére gondolok, például arra, hogy Svájc 1942-ben a zsidók el, előtt lezárta határait, attól félve, hogy nem lesz elég munkahely, nem tudja élelmezni ezeket az embereket, illetve hogy a zsidók túl nagy befolyással lesznek a lakosságra. Kérdezem, hogy nem ugyanez a helyzet ma is a szír menekültekkel. Egész egyszerűen nem engedjük, hogy belépjenek az országainkba, és ezen közben olyan helyzetekre kényszerítjük, olyan fellépésre kényszerítjük őket, amelyben az életüket teszik kockára. Nem akarnánk-e ma már hogy Svájc a zsidók elleni népírtás ellen határozottabban jobban lépjen fel. És nem ugyanaz történik-e ma, mint ami 42-ben történt. Azt szeretném, hogyha nyitottabbak lennénk. És ugyanakkor ne feledkezzünk meg a kontinensünk demográfiai helyzetéről. Igenis szükségünk van a jól képzett eh, munkavállalókra, ez nem csak humanitárius segítséget jelentene számukra, hanem számunkra is nagy lehetőség rejlik a migrációban. Természetesen fontos, hogy az olasz hatóságok az emberülés el, esetében indított eljárást folytassák, és ugyanakkor fontos, hogy ne akadályozok meg a bevándorlást. Köszönöm a GUE nevében adom meg a felszólalónak a szót, köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt ez a beszélgetés, és azt kell, hogy mondjam, hogy az itt elhangzottak egészen más hangot ütnek meg, mint a tanácsi végkövetkeztetés tervezetek. Hiszen a tanácsi következtetés tervezetekből azt olvashatjuk ki, hogy a rossz megközelítés rossz megoldásokat kínál. A zöldeknek mondhatom, hogy a embercsempészek megtámaszt elleni fellépés megnehezíti a migránsok helyzetét. Egyetértek tehát a zöldekkel. Ugyanakkor, amikor arról olvasunk az tanácsi következtetés tervezetekben, hogy őrizzük, védjük meg a határainkat, hát én azt kell, hogy mondjam, hogy a Genfi egyezmény szellemét kell megőriznünk, nem a határainkat. Egész egyszerűen a tanács által elkészített szöveg nem kielégítő, a hotspotok, a visszafordítási politika, a biztonságos ország kategóriája, illetve hatá a idegenrendészeti um, letelep táborok, mind-mind a megoldás rossz, rossz megoldást jelentenek. A GUE NGL frakció részéről sokkal inkább azt szeretnénk látni, hogy a tengeri kutatásra nagyobb hangsúlyt tegyünk, ugyanakkor emberhez méltó bevándorlás, illetve a menedő, menedék kérelmezési eljárás végrehajtása emberhez méltó legyen. Ugyanakkor a Dublini megállapodás sem megnyugtató. A tanács által előterjesztett kvóta rendelet jó irányba mutat, de nem kellő megoldást biztosít. Svédország a kvóták alapján kevesebb menedékkérőt fogadna be, mint jelenleg ez elfogadhatatlan a számunkra. Egyszerűen még egyszer. Azt gondolom, hogy új gondolkodásmódra van szükség, és biztosítani kell, hogy Európa síkra szálljon a Genfi Egyezmény mellett, és be is tartsa a Genfi Egyezményt. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy mindenki betartotta a két perces felszólalási időt. Az FDD ö, frakció nevében Inyáció Korraú kapszott, tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr meghallgattam a kollégák felszólalásait, és ezt kell, hogy mondjam, hogy valóban nagyon széles körű témáról van szó, nem lehet erről két percben beszélni. Éppen ezért egy kérdésre szeretnék koncentrálni. Mégpedig nagy, különleges nap van ma, hiszen az európai csúcs találkozik, és attól félek, hogy negatív megállapodásra jutnak, és nem tudnak átfogó megállapodásra jutni a migráció kihívásaira. Itt az egyes tagállamok egoizmusának áldozataivá válunk, és azt látjuk, hogy az Európai Unió képtelen egységesen fellépni egy történelmi léptékű emberi katasztrófa fényében. Nagyon sok állam és kormányfő valamint a bizottság is bejelentette, hogy az embercsempészek elleni harc abszolút prioritással rendelkezik. Tisztában vagyunk azzal a tényel, hogy az embercsempészek sokkal cselesebbek, mint hogy csak úgy fel lehessen ellenük lépni. Például, hogyha el akarják sűjeszteni az embercsempészek motorcsónakjait, hajóit, akkor új hajókat szereznek, ráadásul gyakran nem is tudjuk ki az csempész, hiszen elvegyülnek az illegális bevándorlók között, úgyhogy nem olyan nagyon könnyű itt intézkedéseket foganatosítani. Az egyedüli végrehajtható sürgősségi megállapodás az volna, persze hosszú távon a politikáinkat kell megváltoztatni, egyedüli megoldás az volna, hogy legális eh, bevándorlást biztosítanánk eh, a menedékkérők számára humanitárius megoldást kívánnánk, azok számára, akik háborúk, polgárháború ellen, elől menekülnek, számukra kellene egy megnyugtató és legális megoldást biztosítani. Köszönöm. Köszönöm a kollégáknak, köszönöm, hogy mindenki betartotta a kétperces felszólalás időt. Most pedig eh, Iliana Jotova kap szót az alelnökünk. Iliana. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Martin úrnak, a Firenzei Egyetem professzorának szeretnék egy kérdést feltenni. Az elmúlt hónap során nagyon sokat beszéltek a bizottsági javaslatról, az intézkedésekről. Ön szerint A 40 ezer bevándorló elosztása a különböző tagállamokban. Ezzel kapcsolatban figyelembe kell venni a különböző munkaerőpiaci elvárásokat, mert ön nagyon sokat beszélt erről a témáról. A kritériumok között kell szerepelnie a, ezek, ezen személyek átirányítási kritériumai, között kell, hogy szerepeljenek ezek is. Köszönöm, úr, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr. Nem igazán konkrétan szeretnék szólni, már nagyon sok mindenkitől hallottuk a véleményét, megjegyzését arról, hogy kétségtelenül a legnagyobb problémával, kihívással hogyan birkozzunk meg. Ez igaz lesz az elkövetkezendő 10, talán 20 évre is. Úgyhogy a rövid távú megoldások, amiket elfogadtak, és én a bizottság álláspontját képviselem mindenképpen, ami a migrációt illeti, a számok alapján, illetve a személyek elosztását illetően, ezt teljesen értékben elfogadhatatlannak tartom hosszú távon. Azt gondolom, hogy sokkal szélesebb körűen, holisztikusabban kell az egész kérdést kezelnünk. Ahogy ön is tudja, elnök úr, az Egyesült Királyság immigrációs minisztériumában dolgoztam a 90-es években, ott egész más volt a helyzet, mint ma, ezt ön is tudja, elnök úr. Nagyon sok ember akar, néhányan nem akarnak Európába jönni a világ más részéről. Vannak olyanok, akik saját szabad akaratukból jönnek, vannak olyanok, akik azért jönnek, mert bűncselekmények tárgyai, eszközei. Vannak olyanok, akik a gazdasági sikerekben kívánnak részt venni Európában, vannak olyanok, akik azért, mert egyszerűen úgy bántak velük, hogy az ENSZ 51-es egyezménye és a 61-es jegyzőkönyve, 67-es jegyzőkönyve értelmében joguk van menekült jogot kérőként befogadni őket de köztünk nincs diszkrimináció. Az egyetlen, ami úgy tűnik létezik, a számokat illeti, amikor megpróbáljuk őket felosztani a különböző tagállamok között. Hogy ez aztán megfelele a háttérüknek kultúrájuknak, az érkezési körülményeiknek, az érintett családi egységeknek, stb. stb. Ez nekem nem tetszik. Szerintem ez nem felelősségteljes és értelmes megközelítés. Lehet, hogy kielégíti a politikusokat, egyesek lelkiismeretét, de legyünk realisták, praktikusak és érzékenyek. A migráció a legnagyobb kihívás, ami egyelőre az Európai Unió előtt áll hogyha ezt máshol beszéljük meg, és nem Brüsszelben, akkor talán rövid távú megoldást találunk, de gyakorlatilag nem azokkal a kérdésekkel foglalkozunk, amikkel kellene. Hiszen azt kellene megvizsgálni, hogy miért van ez a migráció, hogy ahol, amikor bűncselekményekről van szó és stabilitás hiányról, akkor fel kell lépnünk a saját forrásaink segítségével, hogy megoldjuk ezt a problémát. Meg kell vizsgálnunk azt is, hogy mi a helyzet a diszkriminációval a beérkezés fajtájával, a szándékokkal, stb. Tehát ez nem megoldás a rövid távú megoldás nem megoldás, sokkal holisztikusabbra van szükség. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kérem, kollégák, két percben beszélnek. Anna Gomes. Jövcsak úr! Amikor ant hallgattam, azt hittem, hogy a második világháborúban élek megint. A migráció nem bűncselekmény, Portugália első királya ezer évvel ezelőtt Burgundiából érkezett, tehát migráns volt. Talán ugyanilyen kritériumoknak megfelelően Erzsébet királynő is, mert Németországból származik, egy Hannover családból. Úgyhogy a migráció nem bűncselekmény. És úgy gondolom, hogy tényleg fontos, és legális csatornákra van szükség, nem ilyen szűklátókorű megoldásokra, ami a kormányainkat jellemzi, és tényleg intelligens megoldásra, hogy Martin professzor is mondta. És legális, migrációs sugárutakra, csatornákra, és nem ezt biztosítják a tagállamok. Ami a kékkártyás megoldás, az abszolút nem elegendő. Aztán. Természetesen ott a másik kérdés, a menekültek, a menekült jogot kérők, és nagyon örülök, hogy Bauer doktor is beszélt erről. Azt mondanám, hogy a biztonsági ügynökség és a határőrség képviselői megfelelő képzést kapjanak. Legalább három napot töltsenek el Törökországban, például egy táborban, ahol én már voltam, vagy nem az ilyen luxus, hanem a kemény ö, sátras, ö, napsütötte területeken, vagy Észak-Irakban, és töltsenek el ott három napot. És aztán majd elbeszélgethetünk arról, hogy mi a véleményük Európáról, mint Eldorádóról. És remélhetőleg akkor meg is értik a kihívásokat. Hájás vagyok Bauer úrnak, hogy Egyiptomot is említettem, mert itt ugye Líbiáról beszélünk, tényleg káosz van ott, a migránsok helyzete katasztrofális, már sokkal előbb is az volt, mielőtt Kadhafi megjelent, de senkit nem érdekelt. Az emberek nem beszélnek Egyiptomról, de ön igen, említette, és ez tetszett, illetve Egyiptom szerepeiről is, illetve a csempészek szerveződéséről. Martin úr, Vizintini úr, Köszönöm, hogy a gazdasági jelleget is fel, felvetette. De egyébként a szigorítási eszközökkel ö, Európa is ö, migránsokat termel. Ö, az én hazám is erre nagyon jó példa. Bocsánat, ezt föl kell tennem ezt a kérdést. Tegnap Mogherini asszonynak is ö, elmondtam, hogy a UNR4-nak miért nincs első célkitűzésként a programjába az életmentés. Mert ez kötelezettség, nem csak a tengereken, hanem az európai ö, ö, egyezmények értelmében is. És nem lehetne esetleg egy olyan ö, ö, szabályt létrehozni, ami ezt kötelezettségé teszi, hogy ne visszalőjön minden. Tehát a feladat az, hogy életeket mentsenek és állítsák le az illegális embercsempészetet. Köszönöm. We have a vote 11. That... Köszönöm szépen. Egy kicsit izgulok, mert 11 órakor szavaznunk kell, és utána folytatjuk a vitákat. Ezért kérem, hogy ne vegyék ezt szívükre, de so- korlátoznom kell sajnos az időt. Alessandra Miszelini következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Meghallgattam a szakértők felszólalásait, de azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon provokatív volt ez. A svájci nagykövettől például azt szeretném kérni, aki két, két ezer eh, menekültről beszélt. Mi egy nap alatt fogadunk be 2000 menekültet, nem egy év alatt, nagykövet úr. Egész egyszerűen más Európában élünk, meghaladtuk a Schengeni korszakot, egy olyan Európában élünk, amelyben az illegális migráció elfogadhatatlan szintű. Európa egy hatalmas kínai fal mögé akarja beszorítani magát. Kvázi ezt mondta, hogy mi tartozunk az MB1-be, mindenki más az MB2, MB3-ban. Jöjjenek el Olaszországban, nézzék meg, hogy mi történik Olaszországban. Olaszországban Olaszország az az ország, amely befogadja ezeket a menedékkérelmezőket. De az embercsempészek ugyanakkor az emberi élettel kereskednek, és Olaszországban pedig vannak olyanok, akik ezeket az migránsokat felhasználják, kereskednek velük, hiszen 30 menekültre az olasz állam egy csomó pénzt fizet arra, hogy ezeket a menekülteket befogadják, és ezen nagyon sokan keresnek. Kérdezem tehát, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy a mafia-szerű szervezeteket megakadályozunk, hiszen nem csak az egyiptomi mafiáról van szó, hanem rengeteg szervezet hasznot húz az, ember, az emberek csempészetéből, de hát mit tegyünk, hogyha nem léphetünk fel az embercsempészek ellen, mert ezzel veszélyeztetjük a menekülteket, akkor mit teszünk is? Az is egy kérdés, hogy hova kerülnek, hova kerülnek a bevándorlók? Hát Olaszországban. Olaszországban élnek, érnek partot, és nekünk kell valamit tenni velük. Azt kell, hogy mondjam, hogy ha Olaszországban ilyen beszédeket hallanánk, akkor bizony felhördülné a közönség Látni kell, hogy ez egész rendszer beteg, és valami radikális megoldásra van szükség. Mindenki tisztában van vele, mondja az elnök, hogy ezek nagyon súlyos és érzelmekkel terhelt vita ez, de sajnos szorít bennünket az idő. A következő felszólaló Emil Radev. Két percben, de hát ön mindig tartja az időt. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, az emberkereskedők nyeressége 170 eh, millió euró volt 2014-ben a földközi tengeren. Az Európai Uniónak azonnal tennie kell valamit, ezzel szemben fel kell lépni. A katonai műveletek úgy gondolom, hogy jó irányban tett lépést jelentenek. Az Európai Unió fellépései azonban nem lehetnek hathatósak, hogyha csak arra korlátozódnak, hogy megpróbálják a nemzetközi vízeken és Libiában megsemmisíteni ezeket a hajókat. A legtöbb embercsempész Líbiából és más országokból együttműködik olyan emberkereskedőkkel, akik az Európai Unióból származnak és segítenek becsempészni a menekülteket Európa országaiba. Ezért nagyon lényeges hogy együttműködjünk az EU tagállamok rendészeti szervei együttműködjenek és felszámolják ezeket a bűnszervezeteket. Sok példa van erre. A bolgár rendőrség az Európol közreműködésével sikeresen felszámolt egy hálózatot Törökországból, csempésztek ők menekülteket Bulgáriába. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök úr. Én is megpróbálom belepréselni a mondani valamat két percbe. Először is szeretnék köszöntet mondani az előadóknak, hiszen nagyon sok kérdésre rávilágítottak és gazdagították a tudásunkat ebben a fontos kérdéskörben. És annak is örülök, hogy elhangzott néhány nagyon bátor javaslat Bazareti nagykövet előadása is nagyon érdekes volt ezzel kapcsolatosan, hogy a nemzeti szintű felelősségvállalás nem csak üres lózunk, hanem tény. Különbséget kell tennünk a bevándorlás, az illegális bevándorlás és a legális bevándorlás, valamint a menekültek esete között. Viszont az országok szuverenitását is tiszteletben kell tartani. A bevándorlás befogadását egyszerűen nem engedheti meg magának több tagállam. Ez is felelősségünk, és bizonyára emlékeznek, hogy olyan országok, mint például Bulgária vagy Litvánia elvesztették lakosságoknak közel 10%-át nagy térségek elnéptelenedtek Európában, máshol pedig a fiatalok között nagyon magas a munkanélküliség mértéke. Ezek is a gazdasági vasfüggöny lebomlásának az eredménye. Nagyon jó, hogy nemzeti felelősségről beszélünk, nem szabad megfeledkezni arról, hogy minden országnak felelősséget kell vállalnia, bilaterális egyezményekre van szükség, szolidaritásra, de az Európai Unió csak arra összpontosít, hogy a tagállamok felé vállalt kötelezettségeit teljesítse. De nagyon sok az egyenlőtlenség Európában, nagyon sok a belső migráns, és nagyon sok kérdést kell megoldanunk. Köszönöm szépen. Az utolsó felszólalom Krisztin. Merci, merci beaucoup pour... Köszönöm. Nagyon köszönöm a hozzászólásokat. Ezek nagyon jól rámutatnak arra, hogy kétfajta gazdasági logika áll egymással szemben a migrációs politikában európai szinten. Az egyik, amit a tagállamok privilegizálnak, ahol nagyon sok pénzt a különböző átlépési lehetőségek korlátozására irányulnak, aztán gazdasági költségek merülnek fel, ezek nagyon fontosak. Végül a migrációt nyomásként, problémaként értékelik. Ezek azok a terminológiák, amiket használnak, amikor a migráció kezeléséről van szó. Aztán van a másik oldal, és köszönöm Mártin úrnak, Vincentini úrnak, hogy erről beszéltek, amikor rámutattak arra, hogy a migrációnak tényleg gazdasági hozzáadott értéke van, valós gazdasági hozzáadott értéke. Franciaországban legalábbis tudjuk ezt nagyon jól, hogy mit hoz a migráció, és nyilván azt is, hogy mibe kerül. És ugye mindannyiunknak globálisan kellene erre tekinteni, és lehetővé tenni azt, hogy legális, gazdasági, megengedhető legyen európai szinten be kellene szüntetni már azt a megoldást, hogy a kék kártyát csak a jól képzett embereknek adjuk. Nos, szeretném megkérdezni azt, hogy kik azok, akikkel mindenképpen foglalkozni kell, tehát nem föltétlenül szakképzettek. Martin úr, Ön említett a, azt is, hogy hosszú távon több ezer migránsra van szükség, de ma és holnap úgy alakul a demográfiai helyzet, hogy itt van ez a, az adott migrációs szám, úgy kell rájuk tekinteni, mint gazdasági hozzáadott értékre, mert európai szinten mindig a gazdasági dolgok a legfontosabbak. Köszönöm. I'm keeping for me, I'm coming to the speakers, so... Köszönöm, Krisztin. Egy kicsit rosszul gazdálkodok az idővel, de visszatérek az előadókhoz, és rájuk bízom, hogy mely kérdésekre szeretnének válaszolni. És hogyha a kollégák még mindig elégedetlenek a válaszokkal, akkor még majd megadom a szót egy-két kérdésre. Minden esetre kérem, hogy akár írásban is folytathassuk ezt az eljárást. E, bizonyára Kaléra is sokan rá szeretnének kérdezni, és hasonló kérdésekre, ezekre majd később sort kerítünk. Remélem rendelkezés állnak majd írásban is. Először Jorcsev doktor, két percben legfeljebb. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Teljesen egyetértek azzal a megállapítással, hogy jogszerű csatornákra van szükség az Európai Unióban való migráció tekintetében. Meggyőződésem, hogy a migrációs folyamatokat kezelni kell. Szisztematikus, holisztikus megközelítése van szükség, így tudnánk megoldani nagyon sok problémát, azokat is, amelyek a munkaerőpiachoz kapcsolódnak. Nem szeretném, hogyha félreértenének nem azt gondolom, hogy nem kell befogadnunk ezeket az embereket. Ellenkezőleg én találkoztam velük, a szemükbe néztem, és érzem a szenvedésüket, és tudom, hogy erre kényszerültek ők. Hogyha van esélyünk arra, hogy segítsük ezeket az embereket, segítsünk rajtuk, és garantáljuk az emberi jogai érvényesülését, akkor ezt meg kell tennünk. De közöttük nagyon sok veszélyes ember is van. Nagyon sok esetről tudok beszélni, amikor ez igaznak bizonyult, és nem tudjuk különválasztani eh, a valódi menekülteket, a védelemre szorulókat a veszélyes elemektől, akik eh, korlátozhatják az európai állampolgárok jogainak érvényesülését, és ebben nagyon körültekintőnek kell lennünk. ha azt mondom, hogy emeljenek fel ezer kilogrammot, ezt nem tudják megcsinálni. Az Európai Uniónak is vannak kapacitásai és korlátozottságai abban, hogy mennyire tudunk segíteni ezeken az embereken. Ez erőforrás kérdése, administratív kapacitás kérdése, és elérhet ez egy olyan szintet, ahol ellenőrzést elveszítjük a folyamat felett, és ez nagy veszély mindannyiunk számára. Thank you, thank you very much. Köszönöm. And I'm realizing that... Tudom, hogy sokkal több mondani valója volna, sajnos szorít minket az idő, ezt tudom, hogy nagyon sajnálatos, de mindenkit emlékeztetem, hogy emlékeztetek, hogyha további kérdéseik vannak, akkor kérem ezeket írásban küldjék el Gyorcsef úrnak. Most a következő előadónknak adom meg a szót, két percben kérem. Ja. Um, az előttem szólóhoz kapcsolódnék. Úgy hiszem, hogy illúzió azt hinnünk, hogy az idáigi politikánkkal el tudjuk kerülni azt, hogy a dangerous people a veszélyes emberek beáramoljanak Európába menekültökkel együtt. Azt hiszem, hogyha viszont legalizálnánk a folyamatot, akkor sokkal több befolyással bírnánk arra, hogy ki jön és ki nem jöhet. Akik most így illegálisan vándorolnak be, nem ismerjük őket, és azt hiszem, hogy egy rendészeti illúzió azt gondolnunk, hogy korlátozással, restriktív intézkedésekkel meg lehet akadályozni, hogy a menedékkérők jöjjenek. Úgy hiszem tehát, hogy először is meg kell akadályoznunk, hogy ezek az emberek a hajókra föl tudjanak szállni. Cinizmus, hogy kiépítjük a tengeri mentést úgy, hogy voltak éppen már a libiai kikötőkben elfogjuk a hajókat, sokkal cél, célra vezetőbb volna humanitárius koridorokat megnyitni, és ezeket a menekültek számára legális belépést biztosítani, mint a boszniai polgárháború idején. Olaszországra is rákérdeztek, valóban botrány, ami Olaszországban történik, hiszen az Európai Unió meglehetősen elő egyedül hagyja Olaszországot, és Olaszország a tapasztalataim szerint pedig bolykottálja a Dublini megállapodás betartását. Olaszországban is voltam, itt például azonnal eh, szabad lábra, szabadon bocsátottak a menedékkérőket, az olasz hatóságok még eh, új lenyomatot sem vettek tőlük, aztán egy kísérlet során, amikor három barátom a Svédország fel akartam tovább vinni, Ausztriában letartóztattak ember csempészként. Bizony az, a, az is a probléma, hogy a menekülésben segítő, humanitárius segítséget nyújtó ember és az ember csempész között a jog nem tesz kellőképpen különbséget. Bizony sok embert ismerek Európában, akik börtönben vannak csupán azért, mert a tagjaikat az Alpokon keresztül Svédországba vagy Németországba akarták vinni. Ezek nem embercsempészek persze. Végezetül pedig az NDK-ra szeretnék emlékeztetni Kelet-Németországra. Németországban is állt már fal, olyan fal, mint amit most több helyen akarnak felépíteni. Nos, a fal um, négy éves, négy évtizedes fennállása során több száz ember lelte halálát a halálzónában. És mi az Európai Unióban úgy gondoljuk, hogy morálisan meghaladtuk az NDK rezsimjét, miközben pedig a külső határaikon már több mint 20 ezer ember meghalt. Köszönöm. Köszönjük szépen. Kérem a következő felszólalót is, hogy tartsa be a két, tartsa be a két percet. Persze, nem akarok a menekült politika kérdéseiről beszélni, erről már minden elhangzott, hanem csak két kérdésről szeretnék beszélni. Egyrészt az idevágó irányelvről, a Lukád irányelvről. Ez egy illúzió volt, és egy nagy hiba volt. Ugyanis ennek az irányelvnek a célja az volt, a kékkártyás irányelvről van szó, hogy csak a nagyon magasan képzett migránsokat válasszuk itt. Nem kevés ilyen emberre van szükségünk, összevetve azzal a számmal, amilyen ahány munkavállalóra más ágazatokban van szükség. A kékkártyás irányelv tehát nem jelent megoldást, és voltak éppen az másfélszeres fizetési Az a tény tehát, hogy másfélszeres fizetést kell fizetni a kékkártyás munkavállalóknak, egész egyszerűen ellehetetleníti a helyzetét, helyzetüket, és ezzel voltak éppen az ő kiválasztásukat teszik lehet, lehetetlenné. Nem is a fizetés jelenti a fő problémát, hanem az igazi probléma az, hogy nem csak a magasan képzett munkavállalókra van szükség. Rengeteg ágazat van, ahol munkavállaló hiány van. Az igaz, hogy magas a ifjúsági munkanélküliség Európában, de az is igaz, hogy másrészt a munkaerőpiacon rengeteg be nem töltött munkahely van. Először is tehát itt migránsokra van szükség, migráns munkavállalókra van szükség. Mindez nem szabad, hogy megakadályozom bennünket abban, hogy az ifjúsági munkanélküliség ellen fellépjünk, de ugyanakkor látni kell, hogy közép és hosszú távon csak migránsokkal tudjuk a jóléti rendszerünket működtetni, fenntartani, hiszen egyre inkább súlyos a demográfiai kihívás, melyel szembenézünk, előregedik a társadalom, és hiányoznak a munkavállalók. Mit akarok ezzel mondani? Hát azt, hogy átfogó és új irányba való szabály, gondolkodó szabályokra van szükség, mely igenis lehetővé teszi, hogy Európába legálisan bejöjjenek a munkavállalók, de nem csak a magasan képzett munkavállalók, mint a kék kártyás irányelv esetében. Martin professzor, köszönöm szépen, hát öt válasz két percben fura. Hát a kék kártyást eh, soha nem egy munkaerő migrációs eszköznek tekintették, hanem sokkal inkább a nemzetközi szakértők részét szolgálta. Jó a kékkártyás szabályozás, jó, hogy rendelkezünk ezzel, de voltak éppen irreleváns, nem jelent, nem bír nagy kihatással. Aztán a nemzetközi harmadik államokból jövő mi, munkamigránsok helyzetem valóban létezik az EU-n belüli migráció, és létezik a harmadik államokból való munkavállalói migráció. Biztosítani kell, hogy a legális migránsok számára ugyanazokat a munkakörülményeket és munkafeltételeket biztosítsuk, mint az európai munkavállalók számára. És fontos az is, hogy egy az egész EU piacára kiterjedő ellenőrző rendszert működtessünk. Harmadik kérdés, a demográfiai kihívás. Beszéltem erről az előadásomban röviden. Az MPC Migráció Politikai Központ Firenzében, ahol én dolgozom, egy tanulmányt is készített, eh, amely áttekinti az idevágó egyetemi kutatásokat, és ebből az derül ki, hogy nem csak magasan képzett, hanem alacsonyan képzett migránsokra is szükségünk van, ami lehetővé teszi az európai állampolgárok számára az alacsonyabban képzett eh, migránsok munkába állása lehetővé tenni az európai munkavállalóknak, hogy magasabb szintű munkát vállaljanak, és a nők munkaerőpiaci helyzetét is javítaná. A relokáció vagy az menedékkérők áthelyezésének kérdéséről ezer kritériumot használhatunk, és mindegyik kritérium mellett érvelhetünk, de mondok egy konkrét példát az országomból. Spanyolország nagyobb figyelmet kell fordítani munkaerőpiacra, hiszen széles körül a munkanélküliség. Ez igaz, de közben képmutató is ez, hiszen 5,5 millió munkanélküli van az országunkban, de erre hivatkozva azt mondani, hogy 5000 menedékkérőt nem tudunk befogadni, hát ez demagógia. Ez az 5000 menedékkérő egyébként valószínűleg soha nem fog a munkaerőpiacra belépni. Tehát a két dolgot ne keverjük össze. Aztán van itt még egy észrevételem. Jó, csak egy észrevételem van. Egy. Úgy gondolom, hogy a gazdasági és nem gazdasági migránsok közötti különbségtételt meg kell haladni. Egész egyszerűen létezik a nemzetközi védelem rendszere, és Ezeknek az éhezés és a háborús körülmények elől menekülő embereknek védelemre van elsősorban szüksége és hogyha az állam és kormányfők nem tesznek eleget a nemzetközi szerződésekből rájuk hároló kötelezettségeknek, akkor legalább az Európai Parlamentnek morális lépést kell alkalmaznia. Pierce professzor, köszönöm szépen, Két kérdést intéztek hozzám, igyekszem, ez, igyekszem ezekre válaszolni. Wikström asszony a demográfia és a migráció összefüggésére kérdezett rá. Persze, a <clears throat> demográfiai intézkedések a tagállamok hatáskörébe tartoznak, a családok nyugtűtött hitelek, a gyermektámogatás rendszere mind tagállami hatáskör, illetve az összes munkaerőpiaci intézkedések is tagállami hatáskörbe tartoznak. Ugyanakkor um, szerencsétlen volna, hogyha a tanács nem tűzné napirendje ezt a kérdést. Azonban a demográfiai politika kérdése kapcsán a tolmácsok kérik, hogy az elnöki mikrofont kapcsolja ki, mert nagyjából nem hallható a felszólalás. Kérik a tolmácsok, hogy az elnöki mikrofont kapcsolják ki majd fordítja, folytatják a tolmácsolást. Egy szóval az előttem szólókkal kapcsolatosan azt gondolom, hogy a kékkártyás irányelv érthetően a magasan képzett munkavállalókra koncentrált, de nem tudjuk így a munkaerőpiaci hiányosságokat teljes egészében kiküszöbölni. A család egyesítési szabályok ugyanakkor szintén részét képezik a kártyás szabálynak. Másrészt a diákok és kutatókra vonatkozó szabály a végleges szövegváltozatban segítheti azt, hogy a tanulmányaik után a magasan képzett diákok itt maradjanak az európai munkaerőpiacon, és így valóban integrálódjanak, elég fiatalok is ahhoz, hogy integrálódjanak, és itt alapítanak majd talán családot. Tehát ez egy jó szabály. számukra a hosszú távú tartózkodási engedélyt mindenképpen biztosítani kell. And Mrs. Gomez, um, uh, first of all, I don't think... It... Gomez asszony, egész addig, amíg Líbia lő a hajókra, nem tudunk határozottan fellépni. Ráadásul um, úgy gondolom, hogy ez nem csak bevándorlási, hanem külpolitikai kérdést is felvet Persze elsősorban az ember életeket kell megmen, megmenteni. Van egy háttérdokumentum, amely, amely arról beszél, hogy mentsük az ember életeket, de ne verjük ezt nagy dobra, hát ez egy képmutató politika. Mindenképpen elszámoltathatóbbá kell tenni a politikát. Köszönöm szépen, elnézést kérek persze a felszólalóktól, hogy akár zajban is, és ilyen rövid idő alatt kellett felszólalnia. Július másodikán vizsgáljuk meg ezt a dokumentumot újra, és a mm, Robert és Szeszére nézek, hogy kérik-e még a szót. Igen, köszönöm szépen, rengeteg különböző álláspontot hallottunk itt a vita során, és hogyha levonhatjuk a tanulságot, akkor azt mondhatjuk, hogy mindenki egyetért abban, hogy a prioritás rejlik, hogy az emberek életét megmentsük, és megvédjük azokat, akik védelemre szorulnak, de minden más ágazat tekintetében egyensúlyra van szükség. Figyelembe kell venni például a befogadó ország méretét és a befogadási kapacitását. És hogyha valaki nem jogosult a befogadásra, nem jogosult a menedékre, akkor másfajta kezelést kell számukra biztosítani, ezt a kérdést Pírc úrral is meg fogom vitatni tisztázni kell azt is, hogy milyen lehetőség van arra, hogy humanitárius vízumokat állítsunk ki. Prioritásunk abban kell, hogy legyen, hogy minden rászoruló embert kimentsünk az embercsempészek hálójából. Hogyha lehet, hogy abban is van igazság, hogyha az embercsempészek ellen nem lépünk fel, akkor nem tudjuk a problémát megoldani, de ugyanakkor azt sem szabad elfelednünk, hogy az embercsempészek fittyet hánynak az emberek életére, árónak tekintik az embereket, nem törődnek az emberekkel, az emberi méltóságot lábbal téparják, tehát fontos, hogy megáll, megállítsuk, véget vessünk ennek. Köszönöm Roberta Cecil. Grazie, ringrazio anch'io ehm, tutti i relatori. Köszönöm szépen, én is köszönök minden előadónak, minden gondolatot, konkrét javaslatot. Sok mindennel egyetértek, de azzal is, ahogyan ezt elmondták. Egy fontos dolgot hangsúlyoznék. Szerintem politikai, de kulturális szempontból is fontos, amit Martin professzor mondott. A radikális változtatása mindenképpen szükség van a terminológia terén is mert hogyha dokumentum nélküli migránsokról beszélünk, akkor tisztázni kell, hogy ők nem bűnözők, és nem illegális bevándorlók. Köszönet Bauer doktornak tapasztalatai megosztásáért, mert rendkívül humánusan közelítette meg, meg azt, amiről törvényeket kell hoznunk. Nagyon fontos, hogy segítsünk, és távlatokban kezeljük ezt a kérdést. Végezetül Pierce professzor úr A kérdés a következő. Milyen ö, jogi keretet kellene szabni ö, az érintett ö, törvények kidolgozásának ebből a témában. Köszönöm szépen, köszönet jóknak. Köszönöm, Cecil. Köszönet az előadóknak, köszönet a kollégáknak, rendkívül mélyreható vita volt ez, ez a holisztikus jelentésbe nyilván bekerül. A következő ülésünkre ilyen témában július másodikán kerül sor, úgyhogy nagyon köszönöm mindannyiuknak. Kedves kollégák, akkor szavazni fogunk. Top table is cleared. Just pause for one moment while that happens. Egy pillanat türelmüket kérem, amíg a vendégek távoznak. start.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 colleagues, take your seats. Um, we're going to proceed to the... Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet, és akkor szavazunk. Okay, we proceed to the first vote. Jó, akkor nézzük az első szavazást. Tanácsi határozat tervezet az Európai Unió 2014-es jegyzőkönyve érdekében a kényszer munkaegyezmény, az 1930-as nemzetközi munkaügyi szervezeti jegyzőkönyv, e, e, első és négyes jegyzőkönyv vonatkozásában az együttműködés bírósági és büntető ügyekben. Mindenki kész akkor a szavazásra? Ügyrendi kérdés? Nem. Nem az, de nincs még itt az elektronikus kártyám, úgyhogy kérem nézze, hogy mit csinálok. Ez nem ügyrendi kérdés, ez szervezési hiba. Úgyhogy akkor a szocialistáknak egy kézfeltartásos szavazást kell számolni, ezt a koordinátorok szempontjából eléggé szamarú. Jó, kedves kollégák, akkor megnyitom a szavazást. Jó, kedves kollégák, Az Aldi-ból egyel többen vannak. Kérem az Aldét, hogy egy teljes jogú tag ne szavazzon. Jó, köszönöm. Jó, semmi gond. Most levár, lezárom a szavazást, és hozzászámolunk a szocialisták nevében egy szavazást, és a, szavaz, a szocialistáknál az egyik szavazó berendezés nem működik, ezeket nem tudjuk elektronikusan számolni, úgyhogy hozzáadjuk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, gratulálunk Helga Stevensnek. Következik a második szavazás. Európai Uniós jogszabályok alkalmazásának nyomon követéséről szóló 30. és 30 éves jelentés. Tierney Onguarono a vélemény előadója, hármas módosító, nem elektronikusan szavazunk. Először a hármas módosítóról, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Négyes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Elutasítottuk. Ötös, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos, mellette, ellene,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 tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 15 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. A 18-as módosított ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 19-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 20-as, nem, 21-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Végszavazás. Következik, elektronikus úton megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak. Köszönöm szépen! Következik az utolsó szavazás. We move to the um, so the draft motion for a resolution on the European agenda on security. It's a compromise. Az Európai Biztonsági Stratégia állásfoglalás tervezete következik. Végig elektronikus úton szavazunk, kivéve azok esetében, akik kérték, hogy ne, akiknek nem volt például a szavazókártyája, akkor jelezzék kérem, hogy hogyan szavaznak. Vagy már megvan, és működik is mármint a kártyája működik, nem ön személyesen. Jó, kedves kollégák, egyes kompromisszum, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 41-es. Megnyitom a szavazást. Amendment 41. The vote is open. 41-es módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Negyvennégyes. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 49-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 51-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 52. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 53-as. Részenként szavazunk. Első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 53-as, második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 56-os. Az utolsó részről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 58-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 59-es első része, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 59-es második részéről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 62-es. A második részről szavazunk csak. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 69-es, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 70-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 71-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. 72-es, a 49-essel kompatibilis, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 73-as részenként szavazunk, először az első részről. Kedves kollégák, fel kell olvasnom, tehát az egész szöveg a under the guise in the fights against terrorism in particular. Tehát az első részről szavazunk, megnyitom a szavazást. Első rész. Még egyszer olvassam föl. It's amendment 70. A 73-as módosítóról van szó. Részenként szavazunk. Az első rész olvasom. Text without the words under the guise of the fight against terrorism in particular. Without. Sorry, it's my... Elnézést, biztos az angol tudásommal van a gond, elnézést kérek mindenkitől. Tehát az első részről szavazunk, erről a részről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Második rész, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 74-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 75-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 81-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 84-es. Megnyitom a szavazást. Elnézést, a 84-es első részéről szavaztunk, most lezárom a szavazást, elutasítottuk. Hatos kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 94-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum. Az elnök javítja saját magát. Nem a hetes kompromisszum jön, hanem a 108-as módosító, Ó, majdnem szavaztam rá, ez egyszerűen megbocsáthatatlan lett volna. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Százkilences, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 111-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 112. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 113, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 114, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 117-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 9-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Most lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 96-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 121. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 122. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 123. A szocialisták részenkénti szavazást kértek, úgyhogy az első részről szavazunk, és a migrációról szól erőteljesen. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Második rész. A szöveg felmaradó része. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 124-es Elnézést, kollégák, a tízes kompromisszum jön. Nem, nekem volt igazam. A titkárság <laughs> hibázott, jegyezzék fel. 124-es módosító következik, tehát megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, most jön a kompromisszumok közül a tízes. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 131-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 132-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 11-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12-es kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 138-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 139-es. Megnyitom a szavazást. elutasítottuk. 13-as kompromisszum, a zöldek részenkénti szavazást kértek. Az első rész agrees, stakeholders-ig megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. Calls for bolder, propaganda-ig. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 148. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 149. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 151, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 157-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 159, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. as az ALDE részenkénti szavazást kért. Első rész recalls, pont, pont, groups, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Második rész következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 161-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 162, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 164. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 165. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 167, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 14-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 170-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom. Most lezárom. Elfogadva. 175-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 173-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 15-ös kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 176-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva 177. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 178. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 179-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 150. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 17-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. az idézetekkel kapcsolatos első módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva kettes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hármas módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Négyes módosító részenkénti szavazást kért az EPP első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Ötös módosító. Megnyitom a szavazást. Anna, szavazni kell. Hat... Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hatos módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hetes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nyolcas módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kilences. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Preambulumok. Tízes Módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 18-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 14-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 17-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 18. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 19-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 24-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 25. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadva. 20-as kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva. 31-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva. 32, megnyitom a szavazást, Lezárom. Elfogadva. 33. Megnyitom a szavazás. Lezárom. 34. Megnyitom a szavazást. A 33 elutasításra került, és most a 34-ről nyitom meg a szavazást. Lezárom elfogadva. 35. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 36-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 37. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Én nekem is majdnem sikerült a kis ujjammal. Minden esetre ezt is elfogadtuk. A módosításokkal együtt a szöveg egészéről szavazunk, megnyitom a szavazást. Szavazott-e mindenki, kedves kollégák? Hogyha igen, akkor lezárom a szavazást. és nagyon szűk többséggel, de elfogadtuk. Thank you, colleagues, for your... Köszönöm kollégák, köszönöm a türelmüket és a kitartásukat. No, no, I feel, no. no. Um, uh, Elnézést kérek a képviselőtársaktól. Már el kellett volna kezdenünk a munkát. Kérem, hogy mindenki foglalja le helyét, csendesedjenek el, el kell kezdenünk a munkát. Nagyon-nagyon szorít bennünket az idő. Kérem tehát, hogy mindenki üljön le, Tudom, nem az önök hibája, hogy csúszásban vagyunk, de most lássunk neki. Most az Európai Unió alapjogi ügynöksége éves jelentésének bemutatását hallgatjuk meg. Kérem a staff munkatársakat és a szakbizottság alkalmazottait is, hogy foglalják el a helyüket. Kérem a kollégákat is, hogy üljenek le. A bizottság a parlamenthez, a tanácshoz és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz jelentést készít a 2014-es évről az alapjogi karta alkalmazásáról. Zeidensticker, Zeidensticker asszony van itt körünkben, elnézést kérek a kiejtésemért. Ő a FRA, az Alapjogi Ügynökség igazgató tanácsának új vezetője 2015 márciusában kezdte munkáját, Konstantinos Monopoulos pedig az alapjogi ügynökség igazgatója addig az időszakig, amíg a végleges idősz igazgatót meg nem találják, találjuk. Ezen a vitán részt vesz még Paul Nimitz, aki tegnap is velünk volt, a alapjogi ügynökségére vonatkozó rendelettervezet um, vitájában vett részt, a trialógusban vesz részt, uh, a bizottság részéről üdvözöljük itt uh, Paul Nimitzet körünkben. Úgy kezdjük a munkát, hogy először Paul Némicnek adjuk meg a szót, Sorry, this is what happens after a long vote. It's... Hát sajnos ez történik, hogy ilyen hosszan szavaztunk, hogy összekeverednek a dolgok. Először Zayden Sticker asszonynak adjuk meg a szót, aztán um, Manu, Konstantinos Manolopodosnak, és utána pedig Paul Nemicnek. Először tehát Sticker asszony, Frau Sticker adja, kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, jó napot kívánok! Örömömre szolgál, hogy itt lehetek, az elnök közbevág. Kérem a kollégákat, hogy üljenek le. Tudom, hogy kicsit kaotikus volt a bevezetőm, de kérem, hogy most mindenki üljön le, hogy nyugodtan fel tudjon szólamolni Zájdenstéker asszony. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és bemutathatom az alapjogi ügynökség éves jelentést azzal szeretném kezdeni, hogy meg szeretném köszönni a Libe szakbizottság tagjainak, hogy erőfeszítéseket tesznek, hogy sok szakpolitikai területen megjelenítik az alapjogi kérdéseket, horizontálisá teszik ezeket. Ráadásul az Európai Parlament alapjogi eh, helyzet, eh, alapjogok helyzetéről szóló jelentésének vitája zajlik. Konstantinus Monulopoulos az átmeneti igazgató beszáll majd a fő kihívásokról, én pedig néhány változásról szeretnék beszállni, melyet az alapjogi jelentés struktúrájában és hosszában tettünk, az idei jelentésről van szó az alapjogok helyzetének változását korábban 300 oldalnyi katalógusszerű felsorolásban írtuk, most sokkal inkább a kulcskérdésekre koncentrálunk. A Lisszaboni szerződés 5. éves fennállását ünnepeltük az új múlt év végén, azaz az alapjogi karta is 5 éve működik, éppen ezért itt az ideje, hogy áttekintsük ennek előnyeit és hiányosságait. Ezért az éves jelentés utolsó fejezete éppen ezzel a kartával foglalkozik, és mind a 28 tagállamban való felhasználását, alkalmazását vizsgálja meg. Ebben a fejezetben megvizsgáljuk a kartát, illetve azt, hogy az egyes nemzeti tagállami bíra, bírósági rendszerekben hogyan alkalmazzák az alapjogi kartát. Hölgyeim és uraim, hogyha tovább léphetünk, röviden szólni szeretnék a fókuszpontban lévő kérdésekről. Ez a fókusz section, ez a fejezet nyitja a jelentést Múlt évben az EU stratégiai keretéről beszéltünk ebben a focus sectionben, idén pedig a figyelmünk homlok terébe az egyik eszközre koncentrálunk, ezt az eszközt tesszük, ez pedig az alapjogi indikátorok eszköze. Az alapjogi indikátorok egyik funkciója éppen, éppen abban rejlik, hogy az alapjogok alkalmazására vonatkozó adatok összehasonlíthatóbbak legyenek az egyes tagállamok között. Az alapjogok helyzetéről szerzett nagyobb tudás jobban megérthető teszi, megérthetővé teszi az alapjogok helyzetét, elemez, annak érdekében, hogy elemezhetőbbé tegyük ezeket az adatokat, indikátorokra van szükség, melyek a nemzeti erőfeszítésekbe adnak betekintést. Ehhez pedig egy keretre van szükség az ENSZ emberi jogi külön megbizottjának hivatala egy nagyszerű eszközt készítette, amelyel az eredményeket, illetve az erőfeszítéseket mérhetővé tesszük. Ez a keret, amelyeket a FRA, tehát az alapjogi ügynökség alkalmaz, két típusú indikátorokat tartalmaz struktúra, struktúra, folyamat és eredmény-indikátorok ezek, melyek a szakpolitikai keretet, az alkalmazást, a panaszmechanizmust, a bírósági rendszereket, valamint a jogok érvényesülését vizsgálja meg. 2007-ben az Európai Bizottság megkeresésére adott válaszként a FRA, tehát az én ügynökségem egy keretet dolgozott ki a gyermek jog érvényesül, gyermekek jogának érvényesülését megvizsgálandó, aztán a fogyatékkal élő emberek, valamint a romák jogának érvényesülésére dolgoztunk ki egy ilyen rendszert. 17 tagállam egyezett meg egy ilyen közös keretbe, keretben, amelyet a roma integrációra is alkalmaztunk bármely területre is terjed ki az alapjogok értékelése és az indikátorok kidolgozása. Fontos, hogy az indikátorok, a mutatók megalapozottak és tudományosak legyenek. Természetesen együtt kell ezeket kidolgozni a szereplőkkel. Másodszorban pedig szigorú módszertani kritériumokon kell, hogy nyugodjanak, harmadsorban pedig az indikátorok teljesen világos normatív elemzést és értelmezést kell, hogy biztosítsanak, ráadásul a megfelelő adatokkal kell ezeket feltölteni. Ezek az indikátorok tehát nem csak az eredmények, hanem az erőfeszítéseket is mérhetővé teszik az emberi jogok érvényesítése során. Az Európai Unió alapjogi eh, indikátor rendszerem tehát elengedhetetlen ahhoz, hogy az alapjogokat minden szakpolitikában mainstreameljük, megjelenítsük horizontális módon. A stabil és jogokon nyugvó indikátor keret megerősíti az erőfeszítéseket, illetve az alapjogok érvényesülését. Egyre nő a bizalmatlanság a politikusokban és az intézményekbe vetett bizalom, ezért az ilyen intézkedések jelentősen javíthatják a politikai döntések és a politikai gyakorlás legitimitását. Most pedig átadom a uh, Manunopulus uh, kollégámnak, az átmeneti igazgatónak, hogy számoljon be az idei uh, alapjogi jelentésben lévő alapjogi kihívások kérdéséről. Köszönöm. Köszönöm szépen, Frauke, Igen, tisztelt képviselők, meg szeretném köszönni ményájuknak a meghívást. Köszönöm, hogy bemutathatjuk itt az alapjogok területén meglévő kihívásokról és az alapjogok teljesüléséről szóló jelentésünket. Valóban egy célirányosabb és szakpolitikailag érzékeny jelentést készítettünk, amelyet meghatároz az éves keret, az éves keret pedig az alapjogú területeket határozza meg, melyekre öt éves időszakban koncentrál az ügynökség. Ez az egyenlőség és a diszkrimináció tilalma, a xenofóbia és a rasszizmus elleni fellépés, a roma integráció, a bevándorlás, valamint az információs társadalmi adatvédelem, a gyermekjog és az igazságszolgáltatáshoz és az áldozatok jogához való hozzáférés. A jelentés ben ezen felül pedig a tagállamokban való alapjogok érvényesüléséről is szól egy fejezet. Nem tudok az egész jelentésről szólni, hanem csupán három kérdésre koncentrálok, amelyről főbb jelentéseket készítettünk el, és amelyek úgy gondoljuk 2013-ban, 2014-ben fontos jelent, nagy jelentőséggel bírnak. Ez a három terület a migráció, az áldozatok joga és a gyermekek joga. Meg megdöbbenéssel hallottam, hogy a újságíró beszámolóját, aki migránsnak adta ki magát. Um, ezek a kérdések nagy prioritással rendelkeznek az EU politikai uh, menetrendjén. A földközi tengeri térségében történő tragédia súlyosbodott 2014 során, több mint 3000 halt meg Európába tartva. Idén ez a szám valószínűleg még magasabb lesz, a Nemzetközi Bevándorlási Ügynökség becslése azt mondja, hogy csupán január és május között több mint 800 ember fulladt a földközi tengerbe, emlékszük a drámai i események kérdésekre. Ez ellen fel kell lépni, határozott intézkedéseket kell hozni, és ezért üdvözöljük a Libe szakbizottság meggyőződését, hogy egy holisztikus politikát dolgozanak ki. A FRA az alapjuk ügynökség nem olyan régen egy tanulmányt publikált, amely a jogi megoldásokat, valamint a konkrét megoldásokat körvonalazza, és az embercsempészet elleni fellépést is körvonalazza. A jelentés két fő kihívásról szól. Egyrészt rosszabbodott a helyzet egy-két tagállam területén, a non-refoulement, tehát a visszafordítás tilalma érvényesítése területén, másodszorban, öt évvel azután, hogy a visszafordítási irányelve beültetésének határideje lejárt, s vannak még tagállamok, ahol még nem működik egy nyomonkövetési rendszer, azon országokban, amelyek, amelyekben a menedékkérők benyújtották a kérelmüket. Nagyon fontos tehát, hogy a visszafordítás, illetve befogadás eh, állami intézményeitől független intézmények eh, őrködjenek a jogok érvényesülése felett. Bizony gyakran megtörténik, hogy gyűlölet bűncselekmény vagy xenofób intézkedések, cselekmények áldozatai a migránsok, a végrehajtás tehát gyakran lassabb, mint a jog eh, elfogadása, itt tehát sok mindent kell tenni. Ugyanakkor vannak ígéretes gyakorlatok az Európai Unió egyes tagállamaiban. Például 2014-ben 12 tagállam képzési programokat és kapacitásépítési programot építettek ki a köztisztviselők számára, akik a migránsokkal dolgoznak. Egyre több tagállam ismeri fel, hogy az integráció nem csak a migránsok érdekében, hanem a teljes helyi közösség érdekében is áll a nemzeti integrációs stratégiákat ennek szellemében kell továbbfejleszteni. Hölgyeim és uraim, röviden most a bűncselekmények áldozatainak kérdéséről szeretnék beszélni. A kutatások azt mutatják, hogy sok tagállamban további jogalkotói intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy az áldozatokat megfelelően védjék meg, és megfelelően informálják az áldozatokat a rendelkezésükre álló jogról is. E, itt e területen több tagállam még hiányosságokkal küzd. Nem csak a jogi segítségnyújtásról, hanem a pszichológiai és érzelmi segítségnyújtás rendszerére is gondolok abban az öt hónapban, ami még az áldozatokra vonatkozó irányelv átültetésére, rendelkezésére áll a tagállamoknak, még sok mindent kell tenni. A bizottság éppen Bécsben találkozott 18 tagállam képviselőivel, ahol az áldozatokról szóló irányelv átültetésének problémáiról beszéltek, de jó úton haladunk. Vannak ugyanakkor pozitív jelek is, legalább 10 tagállamban sikerült felállítani ezt az alapot, amelyet az áldozatok, bűncselekmények áldozatainak megsegítésére hoznak létre. Például Finnországban a bűncselekményben elítélt eh, terheltek, illetve elítéltekre 80 eurós pénzbírságot vetnek ki, és ezzel töltik fel az alapot. Az FRA tehát az alapjogi ügynökség felszólítja a tagállamokat, hogy átfogó áldozat támogatási szolgáltatásokat építsenek ki. Nagyon fontos, hogy világos információt biztosítsunk mindenki számára, és mind az igazságszolgáltatás, mind a jogszolgáltatás szerveit, illetve a rendészeti szerveket, munkatársait is képezzük. Hiszen, hogyha nem jön létre a bizalom légköre, az áldozatok nem fognak bejelentést tenni, és ilyen módon az elkövetők áll a cselekményére nem kerül fény, nem derül fény. Végül, de nem utolsó sorban egy gyermekek jogának érvényesüléséről szeretnék beszélni. Az EU-ban élő gyermekek egyharmada a szociális kiszorítottság vagy szegénység veszélyében áll, sok ö, gyermekes család nem tudja visszafizetni a jelzálogat, vagy nem tudja fizetni az iskolasztatás költségeit, ez elfogadhatatlan. Tehát konkrét intézkedéseket kell tenni a gyermek szegénység felszámolása érdekében az olyan ciklikus politikai intézkedésekben, mint az európai szemeszter. Az elnök egyébként erre már utalást is tett a gyermekek szexuális kizsákmányolás, erőszak vagy zaklatás áldozataivá is válnak, és éppen ezért megfelelő politikai intézkedéseket kell alkalmazni, hogy megvédjük őket. Ezeket az intézkedéseket az alapjog ügynökség megvizsgálja, nyomon követi, elnök úr, még csak egy rövid észrevételt teszek nagyon súlyos kihívásokkal állunk szemben a gyermekek jogának érvényesülése területén, és mind a polgári perrendtartás, mind a polgári törvénykönyv és a büntető törvénykönyv átdolgozására szükség lehet, és ráadásul sok szakértővel is együtt kell működni. Hölgyeim és uraim! nem zárhatom be mondandómat anélkül, hogy hangsúlyozom, hogy az Európai Unió a biztonság és a szabadság és jogérvényélés egységes térsége hatalmas utat jártunk be az emberi jogok érvényesülése. Stabil alapokon áll, de hatalmas útá még előttünk. Éppen ezért nagyon fontos, hogy önökkel együttműködhessünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Manalopoulos úr. Nem akarom, hogy elszivárogjanak még ebédidő előtt a képviselők. Ráadásul nekem is dolgom van, és nem szeretném, hogyha mindenki itt hagyna minket. Ezért egy kicsit sürgettem elnézést. Paul szeretne most szólni, de még mielőtt ezt megtenni, azt el kell mondanom, hogy 12-15-kor távozni, távoznom kell, 12-20-kor valaki átveszi a az elnöklést. Lehet, hogy a végére nem leszek itt, ezért most feltennék előjáróban egy kérdést. A képviselők számára nagy problémát okoz mostanában, hogy három mechanizmus működik jelen pillanatban a bizottság, a parlament és a tanács is egyfajta dialógust folytat, és beavatkozik a tagállamok alapvető jogokra vonatkozó folyamataiba. Ez nagyon fontos kérdés, és a legkényesebb kérdésekben is ez felmerülhet, ezek közül egy az alapvető jogok kérdése. A bizottságnak vannak bizonyos hatáskörei, ott van a második cikk, de a hetedik cikk is szerepet kap, ezt mindenki tudja. A bizottságnak vannak tehát egyetemi hatáskörei, de a parlament számára ez nagyon komplikált helyzet, mert hogyha meg is kérdőjelezzük, hogy hogyan avatkozunk be és mikor, még a mechanizmusok vagy az elnök jogai is ennél a bizottságnál kötnek ki. Ezért nagyon érdekes, hiszen ön a bizottságtól jött, hol van a parlament szerepe. Uh, but it is a very complicated area. We will do our job, but how do we do our job? hogyan végezzük a munkánkat, ez is kérdés. Erről sokat beszélnek a képviselők. Végezzük tehát a munkánkat, de hogyan? Ez a kérdés, és ezt tudom, hogy nagyon komplex kérdés, számunkra viszont nagyon fontos. Thank you, Chairman. <coughs> Köszönöm, elnök úr. Kedves képviselőhölgyek és urak, néhány szóban szeretnék bemutatkozni, és aztán néhány gondolatot megosztanék önökkel az elnök pontos kérdéseiről. Juncker elnök úr a bizottság arra kérte a bizottságot, hogy használja ki előjogait eh, és eh, hatásköreit, hogy eh, megvédje alapvető jogokat és az közös értékeket. Timmermans elnök is elmondta, hogy az értéke kompromittálása vagy ezekből engedménytétel az az EU értékeit sérti. Ezért készítettünk egy jelentést az alapvető jogok kartájának hatékony végrehajtásáról. Ez egy éves monitoring eszköz, a 2012-es stratégiából ered, az karta alkalmazásáról feltérképezi az előrehaladást, a kihívásokat olyan területeken, ahol az EU-nak van felépési lehetősége. Rámutat, hogy hogyan veszik figyelembe a kartát a jogszabályalkotásban, a jogalkalmazásban, a végrehajtásban, illetve az ítélkezési gyakorlatban. Először is a bírósági gyakorlatról beszélnék. Az Európai Unió bíróságai egyre inkább kihasználják a gyakorlatukban a kartát. Egyre többször hivatkoznak a kartára, csak hogy a számokról beszéljek. 2014-ben kétszer tízszer hivatkozott a bíróság a kártára, 2013-ban ez csak 140 volt, és 97 2012-ben, 43 2011-ben. Ez nagyon fontos trend. Rámutat, hogy a kárta életben van, az EU ítélkezési gyakorlatában is szerepet kap a tagállamok szintjén is egyébként. Például a digitális jogokra vonatkozó eset, ami az adat tárolás esetére vonatkozik, vagy a sekeügy, ügy, ami a mezőgazdasági alapok kedvezményezetjeire vonatkozik. Ezek ébresztő hívások voltak, arra nézve, hogy a bizottság, a tanács és a parlament is meg kell, hogy feleljen az alapvető jogoknak, hogy megfeleljen a bíróságok által gyakorolt felügyelet feltételeinek a jogok tiszteletben tartása az EU DNS-ének része, és ezek a jogok a kartában vannak megfogalmazva, és az gondolat ébredésétől a végrehajtásig minden jogszabályra hatással kell, hogy legyenek. Uh, measures, and this is what my department does uh, first of all. Az én egységem a bizottságban elsősorban felővizsgálattal foglalkozik, illetve megvizsgáljuk a módosításokat is. Minden erőfeszítés fölösleges, hogyha az egész jogszabályalkotási folyamatban nem követjük nyomon az alapjogok érvényesülését. 2014-ben a jobb jogalkotás csomagnak is része volt azért hatástanulmányok készítésére vonatkozólag is eh, ez az erőfeszítés. Interinstitutional, vagyis intézményközötti megállapodást irányoz ez elő, ez lesz a kerete ezek, ezen kérdések megvitatásának, hogy a társ jogalkotók hogyan tudják megerősíteni az alapvető jogok érvényesülését, már ami a bizottság eh, jogszabályalkotási javaslatainak módosítását illeti. 2014. decemberében a bíróság véleményt adott az Európai Unió csatlakozásáról eh, az emberi jogokra vonatkozó egyezményhez a bizottság e, így fokozná az emberi jogok védelmét Európában, függetlenül a csatlakozás időpontjától, ha a megállapodást aláírjuk is, még sok év telik el addig, hiszen mindenkinek ratifikálnia kell azt. Természetesen azzal a, az a kötelezettség vonatkozik ránk, hogy teljes mértékben vegyük figyelembe az Európai Emberi Jogi Bíróság ítélkezési gyakorlatát az EU gyakorlatban. Nyomon követve a tagállamok általi tiszteletben tartását a kartának, erről készül egy éves jelentés. A bizottság elindított 2014-ben 11 szabálysértési eljárást a tagállamokkal szemben, biztosítandó az, hogy a kartában foglalt jogok tiszteletben tartásra kerülnek. Csak hogy nagyon pontos legyek, két területet szeretnék említeni, ahol fontos a parlament szerepe. A jogszabályalkotási folyamatban EU tudósok bemutatták, hogy mióta a parlamentnek társjogalkotói hatásköre van a szakter, szakpolitikai területeken, eh, ahol korábban a tanács döntött csak, eh, jobban érvényesülnek az emberi és alapvető jogok, ez a parlament szerepe, és ezt most már empirikusan ki is lehet mutatni, hogy ilyen szerepet tölt be a parlament. A második pedig a végrehajtásnak eh, az ellenőrzése először is, hogy ellenőriz, ellenőrzi a parlament a bizottságot, hogy a bizottság megfelelően használja a hatásköreit. Megemlítettem ezt a 11 kötelezettségsértési eljárást, de szó van a, az EU jog végrehajtásáról a tagállamok szintjén is. Ez is egy természetes funkció, ahol a parlament a bizottságot is felügyeli, arra nézve, hogy hogyan használja a végrehajtási hatásköreit a bizottság, de természetesen az is nagyon helyén való, hogyha a parlament konkrét eseteket egyedi alapon vizsgál. Hogy megemlítsem a legfontosabb kérdéseket, a menedékjog, a bevándorlás, az ingyenes jogsegély, szolgáltatás hiánya, a letartóztatás körülményei, a gyerekek ellátásának körülményei, stb. stb. A Dublin 3 rendelettel fogadása illetve ennek a módosítása gyorsan sikerült, ez a kis korúak védelmére vonatkozik, és ebben a bíróság is közreműködött. Azt is hangsúlyoznom kell, hogy mennyire lényeges összességében, hogy hozzáférést biztosítsunk az igazságszolgáltatáshoz, ez mindenki számára fontos alapvető jog, akit ez érint. 2014-ben a bizottság öt tagállamot sürgetett arra, hogy biztosítsa, hogy a vízumelutasítás ellen jogorvoslatot tudjanak eszközölni az állampolgárok. Az igazságügyhez való hozzáférés területén meg kell említenem az eljárási jogokra vonatkozó csomagot, a gyerekek esetében ártatlanság vélelme és jogsegély, Hogyha ezt elfogadják, akkor a kölcsönös bizalom elve fog érvényesülni, és ez biztosítja a, biz- bírósági eljárások zökenőmentes lefolytatását. Végül pedig megemlíteném a digitális környezet kontextusában, hogy milyen fontos elfogadni adatvédelmi szabályokat is, és hogy ez megtörténjen év végéig. Ez az Európai Tanács és a Parlament nagyon fontos közös ambíciója arról sem feledkezhetek el, hogy felhívjam a figyelmüket, hogy az éves jelentés a digitális területre külön figyelmet fordít, a nagy adat, a big data, az feltételezi, hogy az alapvető jogok védelmében a nagy bizalom is érvényesül. Ami a gyűlölet cselekmények, antiszemitizmus és muszlim ellenes gyűlölet kérdését illeti, ezek különböző jelenségek, de vannak közös vonásaik, amelyek összekötik őket a cigánygyűlölettel, a homofóbiával és más jelenségekkel. Ezekhez gyakran erőszak is társul. A bizottság Timmermans első alelnök vezénylete alap 2015. október 1-én másodikán egy kollokviumot hirdett a tolerancia témájában elsősorban eh, az antiszemitizmus és a muszlim ellenes gyűlölet eh, összefüggésében. Emlékeztetnék arra is, hogy a bizottság 2008-ban egy irányelv tervezetet készített a védelmi hiányosságok áthidalására. Az elnök közbeszól. And okay. also I'm leaving too, so right. you'll be on your own here. <laughs> Arra figyelmeztetem, hogy egyedül marad a digitális emberi jogaival. Sorry to be sorry, I have to have a function in relation to the country. Elnézést, de be kell töltenem ezt a feladatomat, hogy egy kicsit próbáljam felügyelni az időbeosztást. Köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre a második cikke kapcsolatosan, hiszen itt zavar keletkezett, hogy hogyan kell eljárni. Eh, itt vannak mind az emberi jogi harcosaink, a kollégáim, és valóban tisztánlátásra van szükség arra nézve, hogy a parlament milyen beavatkozási lehetőségekkel rendelkezik ezen a területen. Valóban ott van az alapjogi ügynökség, de nekünk is van szerepünk, és egyre nehezebben betölthető ez a szerep, szeretnénk elvégezni a munkánkat, és ebben kérünk segítséget. A, parlam- a bizottság tud -e ebben minket segíteni. Most arra kérnek minket, hogy az egyes tagállamokkal kapcsolatosan foglaljunk állást az ilyen nagyon kényes kérdésekben, ezt szeretnénk betölteni, ezt a feladatunkat egyértelműen, és a tanácsban folyik egy dialógus eljárás is, és nem igazán egyértelmű, hogy mik a paraméterek. Ennyit szerettem volna elmondani, hogy világosá váljon mindez ma. Szeretnénk segítséget is ebben, hogy kellőképpen be tudjuk tölteni a feladatunkat ezen a területen. Ezzel Peternek átadom az elnöklést. Okay, thank you very much. Um, we have some. Uh... Köszönöm szépen. A hozzászólóknak adom meg a szót. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr, köszönet minden előadónak, és nagyon köszönöm ezt a rendkívül érdekes témát. Meg kell mondanom, hogy Claude is említette, amit érzek, hogy átfogó és komparatív kép alakul ki a tagállamokról, az alapjogok tartásáról, avagy sem. Az első kérdésem, azt említettem, hogy félúton állunk, járunk már. De önök és mi, milyen messze vagyunk attól, hogy jóváhagyott mutatórendszer alakuljon ki, amelynek segítségével komparatívan lehet összehasonlító jelleggel értékelni az alapjogok helyzetét a tagállamokban. Mert nagyon szép, hogy itt vannak az indexek, az, az említett országokról, de megint csak azt kell mondanom, hogy még csak félúton járunk. Tehát milyen messze tudunk el menni, hogyha majd ez az eszköz lesz. Második dolog, gratulálok az információs társadalomról szóló fejezethez. Ez nagyon fontos kérdés, sokan említették. Itt a táblázatban, amikor az adatvédelmi ügynökség kapacitását vázolják, bármilyen fellépés terén, hírszerzési vagy felügyeleti vonatkozásban. 12 tagállamról van itt adat, és egyszerűen az állampolgárok semmilyen módon nem tudnak védekezni, hogyha úgy érzik, hogy akár a magánszférájukban, akár az adataik terén ezek a szolgálatok felléptek és megsértették jogaikat. Mi a helyzet ezekről a szolgáltatásokkal? Tehát az önök ajánlásait hogyan tudjuk követni annak érdekében, hogy a helyzet javuljon, és az állampolgárok védelmet élvezzenek, mondjuk a nemzeti hírszerző szolgáltal szemben. Mert nagyon sok esetben sem az irányelv, sem más eszköz nem biztosítja ezt a jogot. Elnök, köszönöm szépen. Kriszolgon az asszony a következő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. A ma megvitatott mindkét jelentés az alapjogi karta alkalmazásáról az Európai Unióban 2014-ben abszolút nem a legfontosabb kérdésekkel foglalkozik, tehát az Európai Unión belüli alapjogok sértésével, ez pedig a szociális jogok tömeges megsértése, a gyilkos szigorítás intézkedések miatt, amelyeket az EU intézmények vezettettek be. A szociális és a gazdasági jogokról szó sincs, sem az ügynökség, sem a bizottság jelentésében. Tényleg azt akarják ezzel mondani, hogy nincs gond a szociális és gazdasági jogok nem alkalmazásával, vagy csak egyszerűen el akarnak feledkezni róluk, és úgy akarnak tenni, mintha nem is léteznének. Egyébként emlékeztetnék arra, hogy az alapjogi karta négyes fejezete, amelynek a címe a szolidaritás, értelmében többek között a kollektív tárgyalásokra is van jog a 28. cikkben, a 30. cikkben az elbocsátás ellen alaptalanul, a szociális támogatáshoz, a 34-es cikkben, a 35-ösben pedig a megfelelő egészségügyi ellátáshoz. Mindezen jogokat megsértenek az európai intézmények a tagállami szakpolitikák bevezetésével. Például Görögországban a bizottság és az ügynökség is egyszerűen eltörölte a kollektív tárgyalásokat, olyan szintekre nyomta le a nyugdíjakat és a jövedelmeket, amelyek már a létmium alatt vannak. 15%-kal nőtt a halálozás, és nagyon sok olyan intézkedés, amit a Trojka kérésére bevezettek, a nemzetközi emberi jogokat sérti. Különös tekintettel a szociális jogok európai kartájára gondolok, amit az Európai Bizottság döntött, és egy csomó nemzetközi munkahogyi szervezet határozatára. És nyilvánvalóan, ha ezek eszközök esetén emberjogi sértés történik, amelyek pedig biztosítani, amelyeknek pedig biztosítaniuk kellene ezek védelmét, Nyilván az adott cikkek is sérülnek, illetve jogok az alapjogi kartában. Mind a mellett az érintett európai intézmények nem csak, hogy nem hajlandók megfelelni ezen eredményeknek, ezen ta, feltárásoknak, hanem tovább sértik a szociális jogokat, több százezer ember esetében a görög probléma tárgyalása során. Ez még általánosabb probléma a szociális jogok sérelme terén, főleg a déli országokban, de általánosabban szólva sok tagállamban. Azon szigorítási politikáknak köszönhetően, amelyeket bevezetnek. Szinte úgy tűnik, minthogyha valamilyen sürgőségi államban élnénk, ami a szociális jogokat illeti. Ez a legfontosabb probléma az alapjogi karta alkalmazását illetően pillanatnyilag, és a 2014-es évben is, amelyre az önök jelentése vonatkozik, és ugyanígy érzek arról is, hogy meg sem említik a jelentésükben. Elnök, köszönöm szépen. Sajnos sok időnk nincs, úgyhogy kérem nagyon röviden szóljanak hozzá. Roedelansz asszony parancsoljon. Köszönöm a szót, megpróbálok rövid lenni, már is felteszem a kérdéseimet. Először is köszönet az előadásért. Első kérdésem az ügynökséghez. A második világháború óta első alkalommal jön egy csomó menekült, menekült ügykérő, több mint 50 ezer a számuk 2013-ban mivel korlátozottak a belépési lehetőségek, a védelemre szorulók továbbra is a, az embercsempészekhez fordulnak. Az ügynökség és a bizottság hogyan vélekedik a legális bevon, bevándorlásról, illetve a gazdasági bevándorlókról? Hogyan lehet javítani ezen a stratégián? Most a bizottsághoz fordulok utolsó részében a jelentésében az alapjogi kata alkalmazását, illetve, illetve a digitális stratégia alkalmazásáról, a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni harcról szól, mi a helyzet a kompetens illetékes hatóságokról, illetve a különböző gyűlölet üzenetek megjelenéséről az interneten. Lehetne esetleg olyan szankciókra gondolni az olyan platformok esetében, amelyek nem hajlandók együttműködni? Köszönöm szépen. Spinelli asszony, parancsoljon önné a szó. Köszönöm elnök úr a szót. Szeretnék főleg azért köszönetet mondani, amit a monitorozás szintén tettek. A kérdés, kérdésem a következő. Ugyan így monitorozzák-e, és ha igen, hogyan az európai intézményeket? az alapjogi karta tiszteletbe tartását illetően, és ha igen, milyen kritériumok alapján? Mivel? A parlament hogyan ítélheti meg tehát a parlament a bizottság viselkedését. Ez két dolog miatt kérdezem. Először is a migrációs politika miatt. A migrációs politika közösségi részére utalok itt, különös tekintettel olyan szakpolitikákra, mint az az agenda és a migrációs politika, amiről a napokban van szó. Óriási kockázatokkal kell szembenéznünk a karta megsértését illetően, főleg a nem visszaküldés elve terén. Ami a közösségi szintet illeti, a legális úton való kérés, illetve a háborús országokból való menekülés témájáról szóltak, de nem egészen értem, hogy hogyan hogy a tagállamok tiszteletbe tartják-e a jogokat, vagy pedig az intézmények. Második terület, amit el szeretnék mondani kiegészítésképpen a kollega által elmondottakhoz, a szigorítási politika, illetve ennek joga, ennek hatása az alapjogokra és szociális jogokra. Rendszeres ö, megsértéséről van szó a kartának. A szigorítás rendszeres megsértése ennek és az egyezményeknek, és ez óriási veszély a közösségi politikák vonatkozásában. Ezzel szembe kellene már tudnunk nézni. Azért mondom ezt, mert Nagyon sok olyan jogsértés, amelyről önök is szólnak a jelentésben, a xenofóbia, a gyűlöletgyilkosságok, hogy csak kettőre emlékez, csak kettőre utaljak. Olyan európai politikákhoz kapcsolódnak, amelyek közösségi szinten sérték meg a jogi kartát. És erre reagálnak erőteljesen, a tagállami xenofóbok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Gomes asszony, Anna, tessék. Köszönöm szépen ezt a jelentést. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos szerepet tölt be. Mégpedig főleg az észrevételek világítanak arra rá, hogy az EU hogyan bánik, hogyan kezeli az alapjogokat. Illetve a migráció kérdését, és a menekültügyi rendszer hogyan működik. Nagyon sok további fontos észrevétel található ebben a jelentésben, de ugyanakkor úgy gondolom, hogy szükség volna egy országokra lebontott jelentésre, mely tehát minden 28 ország tekintetében megmutatja, hogy mi az alapjogok helyzete, illetve uh, hogyan néz ki a menekültügyi rendszer. Azt hiszem, hogyha